kollégi! Tisztelt kollégák! Köszönöm, hogy eljöttek. Egy valóban nehéz meteorológiai helyzetben. Kezdjük meg a meghallgatást. Üdvözlöm Önöket, rendkívül érdekes a téma az instabilitásból eredő migrációs áramlatok, az EU külpolitikájának hatásköre és szerepe. A külügyi szakbizottság szervezte ezt a meghallgatást a fejlesztési szakbizottsággal együttesen egy saját kezdeményezésű jelentés előkészítéseként erről a témáról. Ez a jelenség globális jellegű, ez nyilvánvaló, több millió embert érint a jelenség, és figyelmesen értékelni, elemezni kell minden szempontját, illetően gazdasági, szociális, jogi és a többi szempontokat említenem. Első ízben szervezünk meghallgatást erről a témáról a külügyi szakbizottságon belül, és szakértőink hozzájárulását is figyelembe vesszük ehhez a témához. Őket később fogom majd bemutatni, és köszönetet mondok jelenlétükért. A külpolitikai dimenziót kívánjuk elmélyíteni a migrációs áramlatokhoz kapcsolódóan. Fontos az Európai Unió kapacitásának értékelése azt illetően, hogy a származási országoknak teljes körű támogatást nyújtsunk, a külügyi fellépés pénzügyi eszközein keresztül is, de nem csupán ezen eszközökön, ezen eszközök révén. Fontos, hogy a külpolitika beavatkozzon, hogy politikai stabilitást teremtsünk a származási országokban, elősegítsük a jó kormányzás, a jogállamiság és a demokratikus intézmények megszilárdulását ezekben az országokban. Ez hatékony beavatkozást tenne lehetővé hosszú távon. Tehát a migrációt inkább választásra és nem szükségé változtatná. Ez a strukturális politika, hosszú távú stratégiai jellegű politika, ez főként azokra az országokra irányul, ahol politikai instabilitás, illetve konfliktusok uralkodnak. Az európai külpolitika szerepének értékelése a migrációs áramlatokra különösen fontos, tekintettel arra, hogy a külügyi fellépés 2014-től kezdődő pénzügyi eszközeit újra kell értékelni, de rövid távon is fontos a szomszédsági politika kereteibe tartozó országok vonatkozásában. Robertus Rosenborgot mutatom be, aki a bizottság osztályvezetője, Bernard Brüné, az Európai Bizottság Relax főigazgatóságának főigazgató helyettese Paolo Pácse, a Migrációs Nemzetközi Szervezet vezetője, a Enric Mara Benavente a spanyol külügyminiszterben, minisztériumban a politikai tervezés osztály igazgatója, Philip de Bruyker éppen most érkezik a Brüsszeli Szabad Egyetemről, és mielőtt megadnám a szót az előadóknak, szeretném megkérni Korina Krétu kolléganőmet, aki a Fejlesztési Szakbizottság társelnöke, hogy velem együtt társ elnökölje ezt a meghallgatást, és röviden vezesse be a migrációs politikák és fejlesztési politikák összefüggéseit. Jó reggelt! Örülök, hogy részt vettek az a közösen szervezett konferencián, mely a migráció és a fejlesztés közötti összefüggést igyekszik kiemelni. A migráció problémája jelentősen növekedett az elmúlt években, és az EU tagállamok nem mindig konzisztens és összehangolt választ adtak erre a jelenségre, amely a következő években is várhatóan tovább súlyosodik. Ezek összekapcsolódó jelenségek, mármint a migráció és a körülött álló okok. Egyes intézkedésekre szükség van a migráció okainak kezelésére, és a, egyre tartozik a szociális fejlesztés, a technológiai és a, a támogatások nyújtása mind-mind csökkenthetik ezt a jelenséget. A fejlesztési segélyek növelése jó eszköz, ám nem kielégítő önmagában. 2005-ben a migrációs politika külső dimenzióját is meghatároztuk, illetve meghatároztuk a prioritásokat, melyek révén a migráció és a fejlesztés összekapcsolható. Támogatnunk kell azt a gondolatot, miszerint az emberek mobilitása emberi jog, ezt hangsúlyoznunk kell minden szakpolitikában, amely érvényes a területre, mindig támogatnunk kell a mobilitást, a mobilitást, amely saját döntés és nem kényszerhatásra alakul ki. Ugyanakkor a migrációs szintek láttán a több fejlesztés, kevesebb migráció összefüggés fényében kell tovább lépnünk. Arra kértek, hogy röviden szólaljak fel, ezt tettem most, később majd bizonyan hozzászólok a vita menetében a kérdéshez. Köszönöm, most Rosenburg úr a szó. For ten minutes, more or less. Kb. 10 perce van előadására. Köszönöm. Jó napot mindannyiuknak. Először is hadd gratuláljak Provera úrnak és Krecu asszonynak azért, hogy a migráció jelenséget egy ilyen széles fogalomrendszerbe helyezve vizsgálták, hiszen előtt ide annak, hogy a migrációs politikán túl is vizsgáljuk a e kérdéskört, a külpolitikai eszközeink és a fejlesztéspolitika hatásait is figyelembe véve a migrációra. Az én megközelítésem is meglehetősen általános, három kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is, mik azok a push tényezők, amelyekkel foglalkoznunk kell, mely EU politikáknak van érvénye ebben az összefüggésben, és aztán szólnék röviden az eszközökről is, amelyek illeszkednek ehhez a módszertanhoz. Ahogy a meghallgatás címe is mutatja, az instabilitás a fő tényező, a fő kiváltó oka a migrációnak. Ugyanakkor fontos értenünk azt is, az instabilitást széles körben kell, széles definícióban kell meghatározni. Nem csak a politikai instabilitás tartozik ide, hanem a gazdasági is. A gazdasági instabilitás legalább ilyen fontos. Ha megnézzük a, a, a számokat, akkor látnunk kell, hogy talán még súlyosabbak a gazdasági okok. A poszteren is, a, a poszterfotón is ezt látjuk. Menekült táborban élő embereket látunk, meg a, a a Nyugat-Afrikából csónakon Európába menekülő emberektől megélt, akik munkareményében, gazdasági jövőreményében menekülnek Európában. Tehát a gazdasági kiváltó ok nagy figyelmet érdemel. Első üzenetem tehát az a jelentéstevőknek és a, képviselőknek, hogy lehető legszélesebb körű összefüggésben vizsgáljuk a jelenséget, az összes ugye push tényezőt vizsgáljuk, az instabilitás széles körű definícióját használva. Ha megnézzük a vonatkozó szakirodalmat, látjuk, hogy egy sor tanulmány szól mindenről, azonban mindez csoportosítható néhány tényező csoportba. Az első a szegénység, az alacsony GDP, alacsony gazdasági növekedés, nem megfelelő védelmelasztás, magas munkanélküliség, a, környezet, a alakú környezet, illetve a földhiány. A második okcsoport lehet. A fegyveres konfliktusok, etnikai tisztogatás, az emberi, jogok, az emberi jogokkal való visszaélés lehet a harmadik csoport, diszkrimináció, eh, üldöztetés, rossz kormányzás általában. Aztán végül a természetes és eh, ember okozta katasztrófák, eh, túlnépesedés, szárasság és egyéb, egyéb természeti katasztrófák vizsgálhatók még. Ha a fejlesztési politika az okokat kívánja kezelni, akkor a minden egyes forrásra választ kell adnunk, az instabilitás minden okára, méghozzá átfogó módon az EU szakpolitikának foglalkozni kell a regionális szinten is e kérdésekkel. Egy térségeben kell, Afrikában, Ázsiában segíteni az államokat azért, hogy a migrációs hullamokkal szembe tudjanak nézni, és a mobilitást szabályozni tudják. Azért fontos ez, mert a legtöbbje azoknak, akik elmenekülnek otthonról, politikai vagy gazdasági oknál fogva, nem utaznak az EU-ba, ott maradnak az adott térségben, illetve szomszédos országokba, menekült táborokban menekülnek, vagy a kicsit gazdagabb országokban a térségben. Mivel kell tehát foglalkozzon a szakpolitika? Először is a bevándorláspolitika, mióta, Lisszabon óta közösségi politika, fiatal közösségi politika, az nagyon sok kihívással kell szembenézzen, ám szilárd alapjai vannak a 2005-ös globális megállapodás alapjánál a három pilléres megközelítés ez, az első a ö, szabálytalan és illegális migrációval ellen való szembelépés, másodszorban erősítenünk kell a jogos bevándorlást, a legális bevándorlást, szabályozva azt. A harmadik pillére a globális megközelítésnek pedig az európai szakpolitikában, hogy erősítsük a fejlesztést, illetve biztosítsuk azt, hogy a bevándorlás az EU és a kibocsátó országok fejlődése szempontjából is pozitív legyen. Ez, csak azon, ez azonban csak a kiinduló pont. A pustényezők vizsgálata során a migráción túl kell nézzünk, például a kereskedelmi politikát kell megvizsgálnunk, és a fejlesztés politikai eszközeinket. Ezeket célozatlan kell alkalmazni, hogy munkahelyeket biztosítsunk a fejlődő országokban ezek révén, a fejlődő országok termékeinek EU piacra való hozzáférését is biztosítani kell, meg a másik bari országokba való bejutását, valamint integrálnunk kell a világkereskedelmi rendszerbe a fejlődő országokat, a külföldi beruházásokat is segítenünk kell, és a dél-dél közötti kereskedelmet is elő kell segítenünk. Magában is fontos cél ez, ám releváns a mai témánk összefüggésében is. Aztán meg kell vizsgáljuk a konfliktus megelőző politikáink működését is, hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, amelyek menekülteket termelnek. A konfliktus utáni programok, intézményi kapacitások építése, jó kormányzás segítő programok, a választási rendszerek javítása, a médiumok szerepének, a civil társadalom szerepének erősítése, emberi jogok, kisebbségi jogok, korrupciós intézkedések, rendőrségi reform, bírósági reform, és így tovább, és így tovább. Ezek mind, mind olyan szakpolitikák, amelyek fontosak lehetnek a pustényező kezelésében az élelmiszerbiztonságra vonatkozó szakpolitika, az élelmiszerhez visszahoz való hozzáférés, mind-mind fontos. Ezek ugyanakkor a fejlesztéspolitika a vidékfejlesztést is kell, hogy szolgálja, hogy a vidéken élő lakosság is megfelelő jövedelemhez jusson. Ez is csökkenti majd azok számát, akik a vidéki, vidéki területekről a városokba özönlenek, mert jól tudjuk, a nemzetközi kivándorlás nem a vidéken kezdődik, hanem a nagyvárosokból indul ki. Tehát ezt megelőzhetjük a vidékfejlesztéssel. A környezetvédelem, a klímaváltozás elleni harc. Nagyon-nagyon hosszú tehát a lista. Ne felejtsük el azt sem, hogy bár egyesek számára ellenmondásos, a szexuális és reproduktív jogok erősítése is fontos eleme lehet a pustényezők kezelésének, csökkentésének. Ezek mind-mind releváns politikák, mindegyik támogatást kell, hogy kapjon. Ezen átfogó napirend fényében nehéz megérteni, hogy egyes politikai pártok, amelyeket különösen aggaszt a migrációs nyomás, ugyanakkor nagyon kritikusan fordulnak a fejlesztés együttműködés felé. Mert hogyha a, a okokat akarjuk kezelni, akkor a fejlesztésbe kell beruháznunk, a fejlesztés együttműködésbe. Ha meg akarjuk akadályozni az instabilitásból számol, származó menekült hullámokat, akkor az instabilitást kell kezelnünk, ennek meg megvan az ára. Az ára pedig ennek az, hogy többet fektessünk a fejlesztés együttműködésbe, és ne kevesebben. Ez pedig az utolsó témámhoz visz. Milyen eszközöket tudunk alkalmazni szakpolitikai területen? A pénzügyi eszközök tárháza nagyon nagy. A célpolitikák tekintetében különféle eszközökből lehet támogatást kapni. Az EMPI, EDF, DCI, tematikus eszközök, az Investing in People, környezetvédelmi források, globális eszközök, stabilitási eszköz, emberi jogi és stabilizációs eszköz, humanitárius eszköz, támogatási eszköz, mikrofinanszírozási eszköz és a CFSP, a közös külön biztosan politika eszközei. Összességében szerintem jogosan mondhatjuk, hogy gyakorlatilag minden pénzügyi eszköz, a külügyi szolgálat, külügyi tevékenység minden forrása érvényes lehet a migrációs hullámok kiváltó okainak kezelésében. Mindegyiknek megvan a saját belső célrendszere persze minden eszköznek, melyek nem konkrétan a bevándorlásra kihegyezettek, ám, és megismétlem magam, fontos üzenet ez, közvetlenül vagy közvetett módon kezelik a migrációs hullámok push tényezőit is, ezért kell számba venni őket az önök jelentésének témájában is. Utolsó gondolatom, egy kérdés felmerülhet ebben az összefüggésben, hogy vajon lehetne jobban célzottan, jobban kihegyezve, jobban megcélozva alkalmazni ezeket az eszközöket az istabilitásból származó migrációs hullámok kezelésében. Első válaszom az lehet, hogy talán nem ez feltétlenül a cél. Mert ezen eszközök célja az, hogy az instabilitás csökkentsék, legyen az politika vagy gazdasági instabilitás, és hogy a fejlesztést, elős, fejlődést elősegítsék. Ha ezek az eszközök elérik a céljukat, akkor a migrációs nyomás csökkenni fog nyilvánvalóan. Ez egy nyilvánvaló korreláció, nyilvánvaló összefüggés a két tényező között. A jó működő fejlesztés révén a fejlesztés hiányból adódó migrációs nyomás csökkenni fog. Persze, lehet hatékonyabbá, eredményesebbé tenni ezen eszközöket, lehet az egyes szakpolitikák közötti koherenciát erősíteni a PCD kereteken belül is, de arra nincs szükség, hogy minden szakpolitika eszközében részesen kifejtsük a migrációs nyomásra vonatkozó mellékhatásaikat. Fontos, hogy belássuk ezeket, fontos, hogy tudatában legyünk ezen mellékhatásoknak. És bizonyos vagyok abban, hogy az önök jelentése hozzájárul ezen pozitív értelmezéshez. Grazie molte. Köszönöm szépen. Következzék Brüné úr felszólalása, tessék. Jó reggelt kívánok! Először is köszönöm szépen a, a Tretó asszonynak és Povera asszonynak, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson és szeretnék először is a, az észak-afrikai helyzetről beszélni, és arról, hogy miért ennyire fontos a, a, migrációs kérdés ezzel az Európához nagyon közeli földrajzi terület szempontjából. Tehát először is egy pár specifikus problémára szeretném felhívni a figyelmet, amiből kiderül, hogy honnan származnak ezek a problémák, és azután meg szeretném magyarázni, hogy milyen megoldásokat lehetne létrehozni politikai szempontból az EU-n belül. Több tényező létezik, amelyik nyilvánvalóvá válik az onnan származó migráció. Először is nyilvánvaló, közel van ez a földrajzi terület Európához, és természetesen átmeneti területet képeznek a Afrika déli részéről kiinduló migrációs hullámok szempontjából, és Afrika Gibraltáron keresztül, Líbián keresztül, Máltán keresztül, tehát ezek a, azok az országok, amelyek hagyományosan a migrációs hullámok áthalladását jelképezik. Tehát tulajdonképpen 5 millióra becsülhető a Magrebből, az Észak-Európából származó migránsok számát Európában, és ez körülbelül 10 százalékban marokkóiak élnek az EU-ban, tehát a marokkói népesség 10%-os, ez egy természetes folyamat valójában. Ennek vannak emberi, kulturális okai a földközi tenger mindkét partján, ezek igen jelentősek, és Európában meg kell érteni, hogy miért ennyire fontos ez, ez a kapcsolat, és mennyire lényeges a külkapcsolataink szempontjából ezekkel az országokkal. Ugyanakkor a demográfiai növekvés még igen gyors ezekben az országokban, és természetesen ebből az következik, hogy a, a Magrem körülbelül 25 millióval fog megnövekedni, tehát 75 millióról 105 millióra emelkedik 2050 előtt, ami nem lenne igazán probléma, ha lennének lehetőségek, például a foglalkoztatási lehetőségek ezekben az országokban, és jelen pillanatban az egyik legnagyobb probléma az éppen az, hogy képtelenek elég munkahelyet teremteni hogy ezeket az új munkakeresőket munkahelyhez juttassák, amikor ezek a munkaerőpiacra megérkeznek. Tehát már 2020 előtt, tehát 10 éven belül 5 millió munkahelyet kellene létrehozni Algériában, Marokkóban és Tunéziában, csak azért, hogy stabilizálódjon a helyzet a munkanélküliség szempontjából. Jelen pillanatban nagyon magas a munkanélküliség, és ez azt jelenti, hogy 50%-kal kellene növelni a foglalkozás teremtő tevékenységet a jelenlegivel összehasonlítva, és e, éppen ezért a, a gazdasági instabilitás is ebből származik, e, mert e, nem lehet munkahelyet találni, nem lehetséges, tehát nincs felvevő képessége a munkaerőpiacnak ezekben az országokban óriási a különbség e, ilyen két ilyen földrajzilag közeli terület között jövedelem szempontjából. Egy a tízhez, hogyha az Európai Uniós e, e, jövedelmeket összehasonlítjuk azzal a három országgal. Mexikó és az Egyesült Államok között egyáltalán nem ekkora a különbség, négy az öthöz az ottani arány. De az, hogy a Magreb országaiban és az Európai Unióban ilyen óriási legyen a jövedelem különbség, természetesen egy ilyen pustényezőt képez. E, tanulmányokat végeztek ezzel kapcsolatban, és úgy látjuk, hogy az ottani tehát több mint 50%-a az EU-ba szeretne e, e, emigrálni, és az Analind alap felméréseket végzett ilyen tekintetben, és hogyha felteszik a kérdést, ez az eredmény, felteszik a kérdést Észak-Afrikában, hogy hova szeretnének menni, új életet kezdeni, 37%-uk éppen az EU-ban, éppen Európában szeretne új életet kezdeni, ami azt jelenti, hogy a nyomás potenciálisan óriási ilyen E, miután ezt megállapítottuk, milyen megoldásokat lehet elképzelni, illetőleg mit kezdtünk már is alkalmazni, vagy mit kellene a jövőbe alkalmazni, mint ahogy a kollégám is említette, globális megközelítésekkel kezelni a migrációt, és az, a, politi- az EU politikájának e, részét kell, hogy e, képezze. Tehát foglalkozni kell minden szempontból ezzel a migrációs tényezővel foglalkoztatás, gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési szempontokból, illetőleg gazdálkodási, gazdasági és határkezelési szempontból egyaránt. Jelen pillanatban létre kellene hozni egy ilyen szomszédságpolitikai tervet, éppen abból a célból, hogy a Magreb területén lehetőségeket teremtsünk, különösen munkahelyek létrehozása szempontjából, gazdasági szempontból, de ugyanakkor ezt ki kell terjeszteni foglalkoztás politikai területre is, mert ezt még nem fordították kellőképpen újabb munkahelyek létrehozása felé és itt még igen sok teendő maradt. Ugyanakkor nagyon fontos tehát a migrációt kézben tartani, és éppen ebből a szempontból kell létrehozni egy sokkal koherensebb megközelítést, partnerkapcsolatot kell kiépíteni, és pedig sokkal hatékonyabb módon az észak-afrikai országokkal, és pedig globális megközelítés tükrében. Tehát az együttműködési terv értelmében már Libiával um, e, megszerkeztettük ezt a tervet valójában, és a kooperáció a Libia és Afrika déli részén lévő országok között próbáltuk jobban megszervezni a migrációs hullámokat, a líbiai um, pénzügyi forrásokat is uh, arra fordítani, hogy uh, E, jobban lehessen kezelni ezeket a migrációs hullámokat. A legális e, bevándorlást e, Libyán belül úgy kellene kezelni, hogy modern foglalkoztatási politika jöjjön létre, hogy ezzel gazdálkodni lehessen, készben lehessen tartani, és hogy a migránsoknak a védelmet is biztosítani tudjuk nemzetközi szempontból, tehát a a menekült jogokra is figyelmet kell fordítani a befogadó országban, és ugyanakkor nagyon sok ország képez ilyen átmeneti, áthaladó országot, ahol ezeket szintén létre kell hozni, és ugyanakkor természetesen a határokat is ellenőrizni kell, ami rendkívül fontos, annál is inkább, mert a Magreb országaiba is behatolnak az illegális migrációs hullámok. Ez a, elsősorban Líbiára vonatkozik, de ugyanez vonatkozik Algériára és Marokkóra is, ahol e, ez a probléma szintén érezhető. Líbia példája nagyon érdekes, mert most először ki tudtunk egy teljes, koherens globális csomagot fejleszteni, amelyben eh, minden eh, probléma jelen van. Ez kevésbé történt meg a többi eh, térségben lévő országgal, mert nem sikerült egy kiegyensúlyozott és részletes partnerséget kialakítani minden szempontból, a politikai szempontokat is ideértve. A biztonsági terület, tehát a, a visszafogadási kérdések tekintetében már sikerült ezt megoldani, de természetesen nagyon fontos a mobilitás kérdése, és ezzel kapcsolatban még nem sikerült igazán előre lépni, és ezért történik az, hogy a Magreb országai nem igazán tudnak együttműködni az EU-val. Tehát nagyon fontos, hogy sokkal ambiciózusabb programot hozzunk létre az észak-afrikai országokkal. Két szempontot szeretnék kiemelni. Európa, Észak-Afrika és Afrika déli része között kell kifejleszteni ezt a három oldalú együttműködést, és pedig a megfelelő pénzügyi források segítségével és ugyanakkor nem szabad kizárólag a biztonsági kérdésekre koncentrálni, hanem figyelembe kell venni az összes más aspektust egyaránt, sokkal ambiciózusabban kellene az emberek mobilitását kezelni, az átmeneti jellegű migrációt egyaránt. Tehát egy olyan partnerséget kell létrehozni, ahol minden nyertes lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket! Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel, nel dare la parola. Kicsit eh, késlekedtem, hogy megadjam a szót a következő előadónak. Pácse asszony következik. Ladies and gentlemen, and Mr. Fiorello Provera. Hölgyeim és uraim, tisztelt Corella úr, tisztelt Krecu asszony, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehet egy ez a fontos meghallgatásom. A migráció témája közel áll az én szervezetemhez, a migrációs szervezethez, szervezethez. Amiről ma beszélni szeretnék, a kényszer kivándorlás, illetve az önkéntes kivándorlás. Illetve szólnék arról a globális módszertanról, holisztikus módszertanról, amelyel vizsgálhatjuk a migráció jelenségét, a jogállamiság összefüggésében a közösségi stabilizációs és gazdasági fejlesztési erőfeszítésekből levonható tanulságokat is ismertetném, és aztán szólnék a végén a kihívásokról. Azzal kapcsolatban hogyan tudunk hatékony választ adni erre a jelenségre. Ami a kényszer, illetve önkéntes kivándorlást illeti, ez a különbségtétel egyre nehezebb, mert hogy a, a kiváltó tényezők változóban vannak Robertus Rosenburg az elején beszélt a push és pull tényezőkről, a húzó és tolóerőkről, úgymond. Ezek nem feltétlenül problémák, ezek élettények, ám a migráció szélesebb körű vizsgálatához feltétlenül fontos látnunk ezt. Az IOM preambulumában, alap preambulumában szól arról, hogy a menekültek, az otthonukból elűzöttek, illetve a hazájukat elhagyni kényszerülők, őket kell figyelembe vegyék a nemzetközi szervezetek, ezért a kényszermigráció tekintetében a menekültekre is gondolunk el, és a 1951-es egyezményre is, meg a regionális eszközökre, amelyek alkalmazhatók, ám az otthonukból elűzöttek definícióra is gondolnunk kell. Sokszor olyanokra alkalmazzuk, akiket, akik esetleg nem személy szerint vannak kitéve üldöztetésnek, ám mégis kényszerül, kényszerülnek elhagyni otthonukat, mert fegyveres konfliktusokból, egy, egyéb katasztrofából adódóan mégis fenyegeti, úgy érzik őket veszély fenyegeti. Általában sokszor ezek hazájuk határain belül maradnak, csak otthonukba menekülnek el. És aztán vannak ugyan a definíció szempontjából szürke területek. Ugye a környezetvédelmi okokból, környezeti okokból adódó migráció is ide esik. A környezeti tényezők is kiváltó okai lehetnek a migrációnak. A környezeti hatásokból adódó kivándorlások szor határon belül marad, nem lehet külföldre való menekülés is, rövid távú, hosszú távú is, attól függően milyen környezeti változások álltak be. És lehet hogy a, környezeti, a környezet leromlás minőségnek romlása miatt egyfajta adaptációs stratégiaként saját döntések alapján menekülnek el az emberek az otthonukból. Ennek lehetnek negatív és pozitív hatásai is. Lehet, hogy maga a migráció is hozzájárul a környezet további rombolásához. Tehát nagyon összefügg, nagyon bonyolult okokról van itt szó. Ugyanakkor a globális populációs áramlásokra hatással van eh, migráció, ám a, és a nagyságrendje növekszik ennek. Beslések alapján látjuk, hogy 98-tól 2007-ig vizsgálva 2,2 milliárd emberre volt hatással a katasztrófa, összevetve az az egész 1,8 milliárddal, akikre az előző évtizedben volt hatással a katasztrófa. Ha megnézzük a skála másik végét, azok kivándorlókat, akiket nem külső okkényszerít vándorlásra, hanem úgymond önkéntes kivándorlók körét. 214 millió emberre becsülik azok számát, akik nemzetközi migránsok közöttük a 90% migráns, tehát vendégmunkás vagy annak családtagja. Tehát az a distinkció, amely a önkéntes és kényszerű kivándorlás között fennáll, az eléggé nehezen meghúzható határvonal. Ugyanakkor a társadalmi, a szociális elszegényedés, gazdasági elszegényedés olyan súlyos lehet, hogy arra kényszerített valakit, hogy ott hagyja otthonát, és máshol próbálkozzék új életet kezdeni. Ugye sokféle oka lehet valakinek arra, hogy elhagyja hazáját, és nehéz meghatározni, meghúzni a határvonalat a kategóriák között. Mégis fontos, hogy kategóriákat használjunk, mert más és más jog, jogi rendelkezések alkalmazandóak az egyes csoportokra. Mindezen csoportok azonban bírnak egy, egy közös jelleggel, emberi lények, akiknek jogai vannak, erre alapvető, hogy emlék, mindig emlékezzünk. És arra is, hogy amikor általában beszélünk a migrációról, be kell látnunk, hogy milyen sokféle kategória sorolhatóak ezek az emberek. Lehet kizsákmányolás és egyéb jelenségek áldozatai lehetek. Nem feltétlenül embercsempészetre kell gondolnunk, de például több ezer, az IOM több ezer munkavállalót, vendégmunkást talált olyan telepen, ahol, ahol víz és villany nélkül kellett éljenek, ők egyébként szabályosan dolgozó, a szezonális kvóta alapján az adott országban dolgozó, bejegyzett munkavállalók voltak, mégis, rendes szerződésük is volt, mégis elképesztő körülmények között kell, hogy éljenek, körülmények között. Tehát, hogy az első pontot lezárjam, az önkéntes meg a kényszermigráció közötti különbségtételt, meg kell lássuk, hogy a migráció egy, egy élettény, többféle szintje, szintje lehet ennek, ezért az Európai Parlament is EU által eljátszható szerep nagyon fontos a holisztikus megközelítés széleskörű alkalmazásában. Vitánk eszmecserénk második pontját vizsgálva beláthatjuk, hogy nincs egy standard, az, hogy nincs egy, rend, egy egységes standard rendszer a migráció felmérésre, nem jelenti az, hogy ne lennének standardek. Emberi lényekről van szó, és nemzetközi ö, migrációs jogi eszközök érvényesek e területen a mozgásban levő emberekre is most ünnepeltük az, a, a migráns dolgozók és családjaik jogainak biztosításáról szóló egyezmény 20-as évfordulóját. Ez is meghatároz olyan normákat és sztenderdeket, amelyek a jogállamiság keretei között alkalmazandóak ezekre az emberekre. A katasztrófa védelmi tevékenység, a diszkriminációmentesség, együttműködés, függetlenség, a benemavatkozás és egyéb jellegek és elvek közül sok a katasztrofa védelemre is andú alapvető fontosságú az érintett személyek szempontjából. E nemzetközi kötelezettségek adják a védelem alapját a katasztrófavédelem intézkedések során, az azonnali válaszadásban is, meg a hosszú távú katasztrófavédelem lépésekben is nem kötelező eszközök is, humanitárius segítségnyújtási eszközök is rendelkezésre állnak, ám az erre vonatkozó jog nem választható le az erőszakot kiváltó okok megelőzésre vonatkozó kötelezettségről. Ez instabilitásról beszéltünk már, ide tartoznak ezek az eszközök is. Ugyanakkor a sürgősségi segítségnyújtás is ide tartozik, az életmentési segítségnyújtást be kell látnunk ugyanakkor azt is, hogy a rehabilitációs folyamat minden szakaszában figyelembe kell venni az érintettek emberi jogait. Nagyon fontos ez is, hogy az állam belássa az adott állam joghatósággal adó élő személyek emberi jogait. Azt is be kell látnunk, hogy a nemzetközi tényezők segíthetik az érintett államokat ebben védelmi tevékenységben. Ezt a mi szervezetünk is megteszi programjai és projektjei révén. Ez például több jelenlegi példa is mutatta evakuációs közlekedési eszközöket biztosítva a konfliktus zónákban, és segítjük a kormányokat abban is, hogy erősítsék azon kapacitásaikat, melyek rében kezelni tudják rendez, rendezni tudják a migráció szervezését. Az EU fontossága rendkívül nagy, az Európai Parlament a Lisszaboni szerződés lépésével még nagyobb szerepet játszhat ebben a tekintetben. És hogy a harmadik pontról is szóljak, milyen tanulságok vonhatóak le. Hát elmondhatjuk, hogy az összefüggést vizsgálva a környezet, a környezet állapotának romlása, a klímaváltozás és migráció között belátható, hogy a reaktív válaszadásról tovább kell lépnünk a katasztrófa választól, hogy sikeresebben tudjunk korrekciós tevékenységet is folytatni. Hogyan tehetjük ezt? Hát úgy, hogy jobban belátjuk az ok, megértjük az okokat, és korábban tudunk tervezni, beavatkozni, valamint adaptációs stratégiák révén is, és a fejlesztési stratégiákban is bele kell foglalni a migráció tényezőit, ahogy ezt kollégám az előbb ecsetelte. Ahogy korábban láttuk, nagyon sok tanulságot vontunk le az érintettekkel való együttműködés során a katasztrófa válaszadások tekintetében, illetve az változásra való adaptáció tekintetében a fejlesztés politikában. A Maghreb térségről már beszéltünk, egy konkrét tevékenységről, hogy példát adjak, a amely migráció és fejlesztés politika összefüggésében Egyiptomban abban támogatjuk az egyiptomi kormányt, hogy a, a Nílus deltájában a tenger szint emelkedésére vonatkozóan adaptációs stratégiákat dolgozunk. 2025-ig 50 cm-re emelkedhet a tengerszint, ez két millió embert kényszeríthet otthon elhagyására. Ezért kezdtünk el együtt működni az egyiptomi kormányjal, hogy a, ezen a tengerszint emelkedése, a migrációra vonatkozó hatásait vizsgáljuk, és a környezeti migráció meg tudjuk tervezni. Tehát megfelelő ezek, ezek a segítségnyújtások a fejlesztési projektekben is alkalmazhat láttuk, például az egyiptomi delta alacsony fekvő szintjein élők segítésében. Kolumbiában és Spanyolországban egy másik projekt révén megélhetési alternatívát kínáltunk a hosszú távú migránsoknak, átmeneti munkát vállalhattak a katasztrófát szenvedett családok, családfői külföldön, és így tudtuk a helyreállítást, a gazdasági helyreállítás segíteni otthonukban. Csibutiban pedig éppen most egy regionális kongresszus folyik az Afrika szarván tapasztalható migrációs okok feltárásában. Djibouti, Szomália, Jemen, Etiópia körében éppen azt tárgyalják az indett országok, hogyan tudnak együttműködni jobban, hogy jobban kezelni tudják a migráció jelenséget egy olyan térségben, ahol nagyon nagy a migrációs nyomás Mit tehetünk együttesen? Milyen eszközeink vannak a hatékony válaszra? Rövidre fogom az utolsó pont taglalását. A probléma sokszor abban áll, hogy a korai szakaszban ugye, nagyon, ugye elmondtuk, nagyon sok válaszadás a finanszírozás tekintetében, ugye úgy alakul, hogy a katasztrófa helyzetben gyakran érkezik segély, ám van egyfajta hézag a katasztrófa után az újraépítés szakaszában. Tehát a sürgősségi szakaszban ugyan vannak források, sokszor ezen túl későn érkeznek ezek, és ez nem teszi lehetővé azt, hogy azon tudásra támaszkodjunk, amely a katasztrófa utáni válaszban összegyűlt, és arra sem alkalmas ez a rendszer, hogy az okokat kezelje, amelyek kiváltották voltak éppen e sürgősségi helyzetet. Ahogy két nappal ezelőtt hangsúlyoztuk, egy rendezvényen a, a segély, hogyha nem folyamatos, veszélyes lehet, mert egyfajta függőséget alakít ki, amelyet nem tud kielégíteni. Ezért fontos a folytonosság, és a sürgősségi helyzet és a fejlesztési szakasz közötti kapcsolat biztosítása a támogatásban. Várom a vitát. Grazie. Köszönöm. Az utolsó felszólaló Mora Benavente úr. Thanks uh, a lot for the invitation to you too, madam. Köszönöm szépen, elnök úr és eh, nagyon köszönöm az Európai Parlamentnek, hogy eh, meghívott engem. Ez egy eh, kiváltság, hogy jelen lehetek ma. Elnök úr, kérem, úgy gondolom, hogy mostanára jóformán mindenki egyetért abban, hogy bármilyen jellegű migrációs politikának kell, hogy legyen egy politikai összetevője tehát a határellenőrzés természetesen szükséges, de nem fogja leállítani ezt a folyamatot. És a, a belső politika például, hogy a, a, a munkaerőpiachoz, az a betegsegélyző, vagy, vagy betegbiztosításhoz, oktatáshoz való hozzáférés nagyon szép, de az se oldja meg a problémát. A fejlődés, a fejlesztés, a, lenne a legfontosabb, de a tendencia ettől se változna meg a származási országokban. Éppen ezért, amikor is politi- külpolitikáról beszélünk, akkor elsősorban három kérdésre kell válaszolnunk tudni, hogy eh, kiderüljön, hogy hogyan tudjuk mindezt megoldani. Először is hogyan látjuk a migrációt a külpolitika szempontjából. A második kérdés, amit megpróbálok megválaszolni, az az, hogy mi a kapcsolat a külpolitika és a migráció között, és a harmadik kérdés pedig az lesz, hogy hogyan használjuk a külpolitikát, hogy ezeket a migrációs kérdéseket kezelni tudjuk. Az első kérdés hogyan eh, látjuk eh, a migrációt politikai, külpolitika szempontjából. A eh, külpolitika végeredményben arra irányul, hogy a biztonságot és a stabilitást megőrizze, és ugyanakkor, hogy az EU érdekeit védje. Amikor figyelembe vesszük azt, hogy óriási illegális migrációs hullámok érkeznek, és ezeket veszélyforrásként fogjuk fel, akkor természetesen nyilvánvaló, hogy külpolitikai módon kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Jelezni szeretném, hogy a migrációs hullámok és az instabilitás miatt én mindig is illegális migrációra utalok, mert természetesen a, a jogszerű bevándorlás kitűnő politikai eszköz lehet. Például az Egyesült Államokba oda vonják a, a legjobb és legokosabb diákokat, például a világ minden országából az ottani egyetemekre, eh, természetesen ez eh, nagyon hasznos az ország szempontjából. Tehát nyilvánvaló, hogy az ilyen eh, fajta bevándorlás egy kitűnő politikai, lágy úgynevezett politikai eszköz, de erről most itt nem beszélünk. A kapcsolat, amire az előbb utaltam, az a következő. Ezek a tömeges hullámok instabilitáshoz vezetnek, és ezt or, poli, külpolitikai eszközökkel lehet orvosolni. Itt viszont tisztázni kellene egy pár kérdést, és pedig a, a következő okokból a, a, a biztonság és a stabilitás mást és mást jelent a különböző idők és a különböző földrajzi területeken. Tehát a multikulturális társadalmakban ezt könnyebben elfogadják, mint a homogénekben. És a multikulturális társadalmakban nem igazán látják ezt, mint a komoly veszély, és ehhez kell igazítani a külpolitikát is. A másik pedig az, hogy a valós fenyegetettség érzése, illetőleg az elképzelt fenyegetettség megint csak egy más lapra tartozik, mert mind a kettőt figyelembe kell venni. A, közvélemény azt várja tőlünk, hogy mind a kettőt kezelni tudjuk. Az Egyesült Államokban például Eh, Arizonában hogyan reagáltak a eh, mexikóig, a eh, mexikóiak bevándorlására, egész máshogy, mint Csikágóban például. Tehát úgy tűnik, mintha két egészen különböző világrészben lennénk, annyira különbözik az ő véleményük, a hozzáállásuk. Tehát ezt is figyelembe kell venni, hogy mennyire fontosabbnak tűnhet ez a feltételezett veszély vagy fenyegetettség, mint a valós. Ez az első kérdés, tehát hogyan látjuk a stabilitást vagy instabilitást és a biztonságot. A második kérdés, mi a kapcsolat a külpolitika és a migráció között? A migráció először is belső politikára épül. Tehát különböző lépéseket teszünk a különböző országokba, határellenőrzés, így így tovább, hogy ezt kezelni tudjuk, de külső következményekkel jár ezeknek a politikáknak a nagy része, és a következmények igen jelentősek lehetnek. Tehát nyilvánvaló, hogy külpolitikai eszközökkel lehet a belső politikai lépéseknek a külső következményeit kezelni. Tehát, mint ahogy mondtam, lehet, hogy két oldalú problémát vet ez fel, a származási ország, az átutazó vagy áthaladási ország szempontjából, és tranzitország szempontjából, és nagyon is gyorsan felborulhat az egyensúly, és elromolhat a helyzet és ugyanakkor különböző forrásokból származhatnak ezek a feszültségek és konfliktusok. Az első helyzetet mindenki jól ismeri, amikor mi az Európai Unió részéről, vagy valamelyik tagállam részéről tulajdonképpen a származási országokat bíráljuk, mert a mi véleményünk szerint nem követnek el lépéseket, hogy megakadályozzák ezeket a migrációs folyamatokat. De ugyanakkor nagyon gyakran arról van szó, hogy kereskedelmi, politikai vagy stratégiai szempontból is lehet használni ezt a helyzetet. Amennyiben ez áll fent, akkor nagyon gyakran e, hamar romolhat a helyzet, és megint csak külpolitikai eszközökkel kell ezt enyhíteni és megakadályozni, hogy tovább terjedjen. Egy másik konfliktus forrás, és itt megint magunk, saját magunkat kell megvizsgálnunk itt, hogyan viselkedik a mi kormányunk, a mi társadalmunk a bevándorlókkal szemben nem nagy általánosságban, nem a xenofóbiára, az idegen gyűlöletre ütőlünk itt, hanem mennyiben férnek hozzá a szociális szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, a, a, a, az ottani lakossággal összehasonlítva. Például itt van egy probléma a muzulmán bevándorlók tekintetében Európában. Tehát jóformán minden európai fővárosban felmerül ez a kérdés, hogyan látják az ott élők a, a, a vallást, az iszlám a, a vallást, az, öl, az öltözéküket, és itt tehát mindenki tudja, hogy itt szociális kérdések vannak, vallási kérdések, de itt megint csak ö, külpolitikai eszközekkel lehet ezt is megoldani, a származási ország bevonásával természetesen. És nagyon röviden szeretnék még egy más kérdésre szólni. Itt most a nemzetközi következményekről beszéltem, de most viszont a külpolitikai eszközök teljesen nyilvánvalóan E, befolyásolják a belpolitikát például a migránsokkal szemben. Tehát felmerül a kérdés, hogy az EU országok, amelyek nem ismerik el e, Koszovót, hogyan kezelik az onnan származó bevándorlókat, mert ez teljesen más, e, jó, teljeségében különbözik attól, ahogy más bevándorlókkal bánnak, akik olyan országból származnak, amelyet elismertek. Tehát a harmadik kérdés, hogyan lehet használni a külpolitikát, hogy a, migrációt kezelni tudjuk. Amikor létrejön egy olyan helyzet, amikor is úgy gondoljuk, hogy a biztonság és a stabilitás veszélybe kerül, akkor elrettentő lépésekre kell eh, gondolni. Na, de ebben az esetben ez sokkal bonyolultabb, mint ahogy ezt a fogalmat nemzetközi kapcsolatok terén használjuk. Tehát itt most eh, eh, valójában arról van szó, hogy több ezer, több millió ember a saját érdekében tevékenykedik, és ezeknek a jogait, ezeknek az életét kell megvédeni. Tehát a helyzet sokkal bonyolultabb, és éppen ezért minden egyes eszközt ki kell használni külpolitika területen. A kereskedelem például semmi értelme nincs annak, hogy óriási összegeket fordítsunk arra, hogy a saját országainkat óvjuk és védjük, és sokkal kevesebb pénzt fordítunk arra, hogy a származási országokkal a kereskedelmi problémákat megoldjuk. Ha az európai cégeknek megkönnyítenénk az ottani befektetést, akkor ez is sokat használna ugyanakkor a, a helyes kormányzást, az emberi jogokat, és ott kellene előmozdítani ezekben az országokban, a származási országokban. Ugyanakkor a teljes körű kétoldalú megállapodások minden ilyen ország bevonásával, nem csak a migráció szempontjából, hanem hogy ezeket az embereket meg tudjuk védeni, hogy a konfliktusokat el tudjuk kerülni, kétoldalú jelleggel, tehát ilyen regionális megközelítést kellene még javítani. Látom, hogy már kifutottam az időből, de a szaheli területre szeretnék utalni, Brunei úr Magrebre utalt, most délfelé haladunk, és ott van a szaheli terület, ahol is a, a, a migrációs hullámok időnként a rettenetes szárosság eh, miatt elindultak. Itt van egy könyv, itt a kolléganőm kezében a eh, migráció és a eh, környezet, vált a klímaváltozás és környezeti tényezők tükrében, hát természetesen ott állandó jellege jelen van az instabilitás, épp úgy, mint a, a környezeti eh, problémák állandó a eh, végeredményben az ilyen értelemben felfogott eh, csőd, és mi csak a jéghegy csúcsát látjuk. 2006-ban csak egy, minden hat ottani közül csak egy érkezett Európában. A többiek még mindig ott vannak, tehát a, az instabilitási forrás óriási továbbra is. Tehát egy átfogó megközelítést kellene létrehozni a száheli problémák kapcsolatában, és ugyanis itt állandó az illegális bevándorlás, és valójában a nyomás az Európai Parlament részéről végeredményben igen hasznos lépés lenne a stratégia szempontjából. Köszönöm szépen! Fejleszperienza. Nagyon sok tapasztalata van és sok ismerete. Most pedig hallgassuk meg a kollégák hozzászólásait. Lochbiller kolléganő elsőként. Köszönöm, elnök úr, és köszönetet mondok valamennyi szakértőnek ezért az átfogó és informatív előadásért. Azt hiszem, hogy Rosenburg úr elmondta, hogy a három pillér nagyon fontos a migrációs politikában, és hogyha megnézzük a külpolitikát, illetve a migrációt, amiről ma beszéltünk, akkor a második pillér, tehát az EU migrációs politikáján belül lehetővé tenni a legális migrációt. Nos, ezt nem fejlesztettük egyáltalán, vagy legalábbis túlságosan kevéssé. Éppen ezért nehéz a külkapcsolatokban hitelesnek lenni. A második dolog, hogy mind ön, eh, Rosenburg úr, mind pedig Benavente úr az éghajlatváltozás összefüggéseire is utalt a migráció összefüggéseiben. 2,2 milliárd emberről beszélt Rosenburg úr, akik a természeti katasztrófák miatt menekülni kényszerülnek. Nagyon különböző prognózisok vannak azt illetően, hogy milyen mértékű, mennyi embert sújthat ez a probléma. Érdekelne, hogy milyen számadatok, illetve milyen prognózisok állnak az EU rendelkezésre ezen becsléseknél. Beszélt a Magreb országokról. Szeretném kiegészíteni, hogy jelenleg Görögország kérte a Frontex határőrizeti ügynökséget, hogy biztosítsa a Törökország-Görögország határt, azzal a következménnyel, hogy ott jóval kevesebb ember tudjon átjutni a határon, hogyha nincsenek dokumentumaik, személyi papírjaik. Éppen ezért fontos az EU külpolitikai, szem, külpolitikai szempontjából, hogy Törökország vonatkozásában nincsen jog, és hogyha megnézzük Iránt, Törökország szomszédos országot, Nos, 30%-a volt a menekülteknek, vagy a bevándorlóknak a politikailag üldözöttek részaránya, és ez egy olyan probléma, amivel az EU külpolitikája még nem szembesült. Benaventi úr beszélt a ö, vendégmunkások ö, védelméről, illetve az erre vonatkozó egy, egyezmény évfordulójáról. Nos, hogyan értékeli azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek még nem írták le, vagy nem ratifikálták ezt az egyezményt? Miért nem teszik meg ezt az illető tagállamok? És végezetül arra szeretnék utalni, hogy egy új mandátumot dolgozunk ki, amiről itt az AFET-en belül is vitázunk, mégpedig a Frontexről, az Európai Határőrizeti Ügynökségről, és nagyon remélem, hogy a parlament részéről ajánlást fogalmazunk majd meg a bizottságnak, hogy ami a magatartást, a tréninget és az értékelést illeti a Frontex esetében, az sokkal érthetőbb lesz, sokkal erősebben orientálódik az emberi jogi normákhoz, hiszen ez ideig nem volt követelménye ezen ügynökség munkájának. Köszönöm. Második felszólaló Keller a Deves szakbizottság részéről. Köszönöm szépen. Reagálva mindarra, amit a Brüné úr elmondott, egyetértek azzal is, amit Rosenborg úr mondott, hogy a migrációt figyelembe kell venni, amikor a fejlődésről beszélünk. Ezzel abszolút értelemben egyetértek de ugyanakkor azt is lát, úgy látom, hogy nincs olyan ö, ö, szoros ö, kapcsolat a ö, a fejlődő és a, és a tranzit országok között, és ugyanakkor az a tény, hogy, hogy a tranzitországokat támogassuk, azok, azzal nem tudjuk megállítani a migrációt. Tehát egyetértek azzal, hogy fejlődést kell létrehozni a származási országokban, de nem akarok a fejlődésre szánt összegeket arra fordítani, hogy az EU határokat erősítsük meg, és én attól tartok, hogy éppen ez történik jelen pillanatban, de ugyanakkor remélem, hogy a parlament majd ügyel arra, hogy ott a költség el a szükséges összegeket, ahol ezt betervezték valójában, és Rajke úr a, a szabadkereskedelmet is említette, ami fejlődéshez vezetne, és a stabilitást megerősíteni. Nem hiszem, hogy szabad kereskedelmet, inkább igazságos kereskedelmet, fair trade-et kellene fejleszteni, mert a free trade az egyforma szinten, fejlettségi szinten álló országok között alakulhat csak ki, de természetesen ebben az esetben feltrédről kell beszélni, nehogy olyan helyzet alakuljon ki, hogy az erősebb partner hasznot húz, és a, a gyengébb pedig veszítsen az üzleten. De természetesen a feltrét, a szabadság gondolatát azért figyelembe kell venni. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy nem, hogy figyelembe vegyük azt, hogy amennyiben az, az EU országokból fegyvereket exportálnak olyan területekre, ahol éppen konfliktusok léteznek, lett legyen a származási, a migrációs értelembe vett származási országokra. Tehát itt nem ilyen jellegű a tevékenységről szeretnék beszélni, hanem hogyha anyagokat, befektetést eszközölnek azokban az országokban, akkor az valóban gazdasági fejlődéshez vezet, a fegyverek viszont nem. Ugyanakkor az emberi jogok szempontjait figyelembe kell venni. Nagyon sok országban úgy tűnik, hogy az szerint próbálják megítélni az embereket, hogy mekkora hasznot lehet belőlük húzni, mivel járulnak hozzá a munkaerőpiachoz az adott országba, de a migránsok emberek, joguk van elhagyni az országot, joguk van menedékjogot kérni, joguk van az új országba boldogulni. És ezt is természetesen figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Mauro Köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok Provéra elnök úrnak, valamint Krécu elnök asszonynak, hogy elősegítették ezt az eszmecserét a migrációval kapcsolatban. Érdekelne az elő, előadók értékelése a következő kijelentésről. Brüné professzorhoz fordulok ezzel. Európa egyik legnagyobb problémája most a valós euromediterrán stratégia hiszen valamennyi kezdeményezés, amelyet a barcelonai folyamat keretében indítottak a Mediterrán Unió érdekében, nos, ezeknek nincsenek megfelelő eszközeik és megfelelő perspektívája, amely megfelelne ezeknek az értékeléseknek is, illetve számadatoknak, amelyeket az előadók bemutattak. Bruné úr, egy kérdés önhöz. Nagyon ö, mi benyomást tettek rám ezek a számadatok azt illetően, hogy ö, milyen nagy a demográfia növekedés, illetve a foglalkoztatást mennyire kellene növelni ott a Magreb országokban. A kérdés az, hogy tehát a két út, ami rendelkezésünkre áll, azaz az elősegítsük a növekedést, tehát ezen ország gazdaságát próbáljuk erősíteni, és másrésztről, hogy elfogadjunk nagyon jelentős arányú bevándorlás Európa felé. Nos, ezek olyan útaknak tűnnek számomra, amelyek nem oldják meg a problémát abban az értelemben, hogyha a számadatok megfelelnek az ön által mondottaknak, Bruné professzor, akkor amint növekszik, és mert most jelentősen növekszik ezen országok gazdasága, gazd- akkor a demográfiai növekedés szinte hiába valóvá teszi ezt a gazdasági növekedést. Tehát, hogyha jelentős forrásokat fordítunk erre, akkor nem feltétlenül oldjuk meg ezen országokban, magukban a problémát, így például Marokkóban, Tunéziában vagy Algériában. Szeretném megkérdezni Brüné professzor úrtól, hogy melyik az a helyes keverék, tehát mennyire nyissunk az ellenőrzött bevándorlás előtt ezen országokból, és milyen százalékban, és mennyire kellene azt szorgalmaznunk, hogy ezen országok gazdaságát lehet erősíteni. Mert hogyha nagyon jelentős beruházásokat eszközölnénk ezekben az országokban, például Marokkóban, akkor az lehetne a következménye ennek, hogy nagyon erős verseny alakul ki egyetpai országok gazdaságával, például Romániára vagy Bulgáriára gondolok, az legutóbb csatlakozott országokra, és ez tulajdonképpen egyfajta rövid zárlatot eredményezhetne az euromediterrán szintéren. Tehát nagyon konkrét kérdésem van Brüné professzor úrtól, melyik lenne a helyes keverék e két kezdeményezés között, hogy a lehető legjobb egyensúly alakuljon ki a bevándorlás Hát ez egy nagyon nehéz kérdés természetesen. A válasz Benavente, illetve Brüné úr reszortja, természetesen valamennyi szakértő hozzászólott, akik ezt kívánják. Thank you, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy, egy, közvetlenül kaptam ezt a kérdést, de nem hiszem, hogy igazán eh, rám eh, vonatkozik, azzal kapcsolatban, hogy egyes eh, európai tagállamok nem ratifikálták a migránsok és családjaik védelmére vonatkozó okmányokat. Véleményem szerint ez belügy, de a, Keller asszony hozzászólása hoz szeretnék hozzáfűzni valamit, hogy a tranzitországoknak nem kell fejlesztési támogatást nyújtani. Nem, ezzel teljesen egyetértek. Itt ezt a, a politikai, a kormányok közötti a politikai úton kellene megoldani. A szabad kereskedelem vonatkozásában nem én szólok hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony és képviselő úr. a kapcsolatban, hogy a tranzitországokat támogatni kell-e, ha Libiát figyelembe vesszük, mert ez e például tranzitország, és nem igazán származási ország migrációs szempontból, akkor az együttműködésen túlmenőleg és a határvédelemen túlmenőleg, és itt értem az, az elhangzott megjegyzést, szükséges éppen azért, mert nincsen nemzeti rendszer ott a helyszínen, amelynek a segítségével az illegális bevándorlókat vagy menekülteket védeni vagy támogatni lehetne, és ennek a megszervezésére se sincsen ott lehetőség, a bizottság szempontjából szükséges lenne, hogy partnerség jöjjön létre politikai tárgyalások keretében, és hogy technikai vagy szakértelmi szempontból támogatni tudnánk ezt a tranzitországot abból a célból, hogy a, a, a menedék kérők és a menekültek szempontjából, emberi jogok szempontjából a szükséges támogatást, védelmet ott is nyújtani tudják. És éppen ezért úgy érzem, hogy az Európai Uniónak kötelessége kivenni a részét e, ebből a munkából, mert nem hunyhatunk szemet a fölött, ami ezekben az országokban történik nem arról van szó, hogy csak pénzt adjunk Libyának, hogy az európai határokat őrizzék, hát ez egy kicsit rövidlátó módja lenne a megoldásnak. Mi együttműködést szeretnénk képíteni például ezzel az országgal, ami a megfelelő egyensúlyt illeti, hát erre nagyon nehéz válaszolni minden esetre nagyon fontos, hogy mindkét pillért tovább fejlesszük. Tehát először is a koherencia szempontjából, fejlődési, fejlesztési politika szempontjából és gazdasági okokból hozzá kell járulnunk a Magreb országok gazdasági fejlődéséhez, fejlesztéshez. Nem csak azért, mert a mi cégeink szempontjából ezek piacot képeznek, hanem azért is, mert eh, teljesen nyilvánvaló, hogy a mezőgazdaságot eh, fejleszteni kell, hogy munkahelyek legyenek, ipart fejleszteni kell, megint csak munkahelyek szempontjából, és um, eh, nagyon fontos, hogy a mi cégeink is úgy tudjanak oda telepedni, hogy mindkét fél nyerjen vele mikor Ázsiáról vagy Kínáról, az ázsiai országokról, és természetesen Kínáról beszélünk a textilipar területén, ugyanilyen szempontból a Magrebben is eh, lehetne eh, lépéseket tenni, és így is járnak el a spanyol és az olasz eh, cégek, akiknek jó, jó okuk van arra, hogy éppen oda telepítsék a gyáraikat, mert lehetőségeket látnak a, ebben a partnerségben, amelyik mindkét fél számára hasznos lenne a régió országai és az európai cégek számára egyaránt. Többet kellene beruházni, illetőleg több erőfeszítést kellene tenni a, a megállapodásokra migrációs szempontból. Természetesen Olaszország és a Tunézia, Spanyolország és Marokkó, Franciaország és Tunézia között már létrejöttek ilyenfajta megállapodások. Tehát lehetséges legális immigrációt ö, kiépíteni, megszervezni, ami azt jelenti, hogy a mi országaink a munkaerőpiacának is használunk vele, és ugyanakkor megőrizzük a bevándorlók jogait is ilyen értelemben tekintve, hogy létrejönnek, jöttnek ezek a megállapodások a munkaerőpiac, a munkaerő szempontjából is, természetesen az EU-ban is szükség van a munkás kezekre, demográfiai szempontból, ez teljesen nyilvánvaló, 2050 előtt még jelentős betanított és nem betanított munkásra lenne szükség itt Európában, és ezek a természetes partnereink ilyen szempontból a legális bevándorlás tekintetében. Rosenborg úr kért szót, tessék. Um, thank you. Köszönöm. Két megjegyzés. Az egyik a migránsok jogait illeti, mint ugye a hét elején, kedden afrikai és európai állam és kormányfők Tripoliban találkoztak, és egy új partneri megegyezésről tárgyaltak, melyről egy külön szakasz szól a migrációról, mobilitásról, foglalkoztatásról. Érdekes kombináció ez már önmagában, hogy ez egy csomagba kerül, Ám nem ez a lényeg, hanem az, hogy ebben az MMI partneri viszonyban, illetve a vonatkozó cselekvési tervben kifejezett megerősítésre került, hogy Afrika és az EU a migráns jogokat, pontosabban a migránsok emberi jogait a partneri összefüggésben tárgyalja. Ebben folyik az együtt, a párbeszéd is, meg az együttműködés is. Ez az első alkalom. Ez nem csak az Európában élő migránsokra, hanem legfőképpen az Afrikában élő migránsokra. Szóval ez a nagyobb csoport, ahogy ez többször elhangzott. Ebben a párbeszédben és együttműködésben a migránsok emberi jogairól is beszélünk majd, például Líbiában, vagy más afrikai országokban, amelyet veszély fenyegethet. Ez nagyon fontos politikai előrelépés, és eh, mint alap erre támaszkodva a következő években tovább tárgyalhatjuk ennek a viszonynak részleteit. A második felvetésem Lakvila asszony kérdésre vonatkozik, hogy a migrációs hullám, amelyet az változása, a környezet állapotának romlása váltott ki, milyen mértékű és milyen tendenciákat mutat. Mint mondtam, az Európai Bizottságnak nincs arra külön kapacitása, hogy szám adatokat vizsgáljon, mérjen fel. A nemzetközi szervezetek, mint az IOM és a többi szervezet adataira támaszkodva dolgozunk, tehát azon szervezetek jobban tudják kommentálni adatok beszerzésének mikéntjét. Bár nincs kapacitásunk erre, azért befektetünk, beruházzunk a kapacitás építésben. Van egy AKC migrációs megfigyelő projekt, 10 millió eurót tettünk bele az Európai Fejlesztési Alapból, és ez a megfigyelő központ, amelyet az IOM is működtet, lehetővé teszi számunkra a jövőben, hogy pontosabb és mélyebbre ható információkat szerezzünk a tendenciákról és a, a szám adatokról. E kérdésben is meg más a kivándorlással, bevándorlással kapcsolatos kérdésekről. Köszönöm. Nem. Előtt átadnám a szót Krécu asszonynak a végkövetkeztetésekre vonása céljából. Hát, doktoressa Pácse. Pácse asszony, elnézését kérem, nem akartam kizárni. Nem gond. Csak válaszolni akartam néhány kérdésre és felvetésre ami a becsléseket illeti, éghajlatváltozás, környezetvédelem, migráció, van itt néhány ö, tanulmány, amiket elhoztam, ezek letölthetők a mi websájtunkról is ingyenesen. Ingyen le lehet tölteni, vagy le lehet másolni. Itt is vannak a becslésekre vonatkozó adatok. A jelenlegi legjobb becslés tehát most néhány millió, néhány százmillió lesz az 50, 50 éves táblatban. Tehát fontos a becsléseket felvetni, hogy, hogy tudatosuljanak ezek a jelenségek, ezeket elemezzük és reagálni tudjunk rájuk. Ami a szabályozott bevándorlást illeti, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az IOM, az Európai Parlament megbízásából tanulmányt készített a 27 tagállamra vonatkozó szabályozott bevándorlás ügyében, ez is elérhető, valamint van egy összehasonlító tanulmány a tagállamok, a tagállami politikájáról a képzetlen munkavállalók bevándorlását illetően. Ez is rendelkezésre áll. Aztán, amíg a 20 éves évforduló kapcsán elhoztam azt a ratifikációs dokumentumot, amely a még fennálló akadályokról is szól, amelyek sokszor nem jogi, hanem inkább politikai jellegű akadályok. Ezeket le lehet bontani, és egy tanulmányt is végzett az UNESCO, két volt kollégám írta ezt meg, mely azt vizsgálja, hogy a 27 tagállamban milyen akadályok állnak fenn, illetve milyen lehetőségek vannak arra, hogy elérjük ezeket a migráns munkavállalókat és a családtagjaikat. Senki más nem felejtettem el. Szerettem volna megismerni az ön véleményét azon helyzetre vonatkozóan, amely sok kontinensen fennáll, azaz a belső migrációt, illetően egy kontinensen belül, például Afrikában vannak afrikai államok, amelyek a migráció tárgyat képezik, így például Líbia, és ez azon politika következménye is, amelyet Gaddafi vezető beindított, tehát a panafrikanizmus, amely kijelenti, hogy Afrika minden egyes polgára, egyben líbiai állampolgár is. Ez a tény bármilyen afrikai polgárt érintett, azaz, hogy elvándorolhat, és Líbiában letelepedhet. Ez nagyon nagy problémát alakított ki Líbián belül, amely ennek a bevándorlásnak egy részét Európára észak felé terhelte át. A kérdés, amelyet szeretnék önnek feltenni, a következő. Érdemes az interregionális együttműködést előmozdítani, különösen a származási országok között, a gazdasági területen, de a civil társadalom, az infrastruktúrák és a bevándorlási politikák között. És milyen eszközökkel lehet ezt megtenni? A második kérdés szintén nagyon egyszerű. Egy állandó struktúra hasznosságára vonatkozik, amely a konfliktus megoldást célozna annak érdekében, hogy a válságzónák kialakulását megakadályoz ezeken a területeken belül. Köszönöm. Monsieur Brunet. Thank you. Um... Brunet ooh. Köszönöm. Első kérdésére válaszolva. Tény. Hasznos volna olyan eszközöket és mechanizmusokat kifejleszteni, amely egy oldalú együttműködést jelentene. Észak-afrikai államok és a Szaharától délre fekvő államok között, ahol erősebb a migrációs nyomás, vannak már bizonyos tevékenységek, melyeket észak-afrikai államok indítottak el ám ezeket tovább kell vinni, ez nyilvánvaló. És van tere az Európai Unió aktívabb fellépésének és a három oldalú együttműködés tekintetében. Észak-Afrikában ugye a, és a, a, a Magreb térségben érdekeltek ezek az államok, a tőlük délre levő államok stabilitásában. Az ott romló biztonsági helyzet számukra közvetlen fenyegetést jelent. Tehát nem csak a határok biztonságára kell, hogy beruházzanak, érzik ezt, hanem a közvetlen szomszédaik fejlesztésére is gondolniuk kell. És mi, az Európai Unió államai is közvetlenül ki vagyunk téve a Sahel térség biztonsági problémáinak. E konkrét példában tehát közös érdek érzékelhető a Magreb államok és az európai államok között abban, hogy több tevékenységet indítsunk el a Szahelövezet államainak fejlesztésére. És itt kell legyen megfelelő eszközrendszer is, hogy a három országcsoport együtt tudjon működni. Tehát az Európai Uniós tagállamok, az észak-afrikai és a Szaharatól délre eső államok között. Jelen pillanatban az eszközök nem teljesen megfelelőek hogy megbirkozzanak a feladattal, ezért kell innovatív projekteket kifejleszteni. Úgyhogy szerintem nagy a lehetőség, nagy potenciál van a e téren. Köszönöm szépen. Rosenborg úr, válaszol? Just in the same. Ugyanilyen vonatkozásban szeretném jelezni, mi is úgy gondoljuk, hogy az Afrikai Uniót kell kulcsfontosságú partnerként felfogni ebben a folyamatban és nagyon fontos az ő koordinációjuk, a regionális gazdasági közösségek és rendkívül aktívak olyan értelemben, hogy a régiók között az emberek szabad mozgását biztosítsák és előmozdítsák, mindenütt megvan a protokoll, megvan a tapasztalat, megvan a, a jövő kép ezzel kapcsolatban, és minden esetben, amikor erről tárgyalunk, afrikai partnereink Európát példaként fogják fel, mert Európában létrejött ez a szabad mozgás, és ők úgy érzik, hogy ez ott is hasznos lenne, és ugyanakkor alternatívákat biztosít azok számára, akik különben Afrikán kívül keresnék az új életet, tehát sokkal könnyebben lehetne ilyen módon megoldani a mozgást, de természetesen a, a, munka, a dolgozók jogait és az emberi jogokat eh, jelen esetben is védeni kell. Köszönöm szépen, és a, ö, milyen ö, következtetéset lehet mindebből levonni. Nagyon érdekes volt, és nagy ö, öröm számunkra, hogy ö, ilyen ö, kiváló ö, hozzászólók segítségével tudtuk megvilágítani ezeket a kérdéseket a három lehetőségről és csatornáról szeretnék beszélni. Tehát az emberek, a pénz összegek és az egyéb mozgásokra szeretnék koncentrálni. Tehát az agyelszívás természetesen tovább rontja a származási országokban a helyzetet, és esetleg hasznos lehet természetesen az európai országok számára, ugyanakkor pénzt is továbbítanak a, a, a, a származási országba, ami egyrészt enyhíteni a szegénységet a származási országokban, és az európai országokon belül is érezhetők ezek a problémák, Mauro úr erre és utált. Ugyanakkor a, a, a, a országok, ezek az országok szempontjából úgy értelmezzük, hogy ezek az összegek csökkentek, de ugyanakkor nem térnek vissza a migránsok a származási országokba, ami szintén egy komoly problémát jelent. Fejlődési, fejlesztési szempontból a pénzügyi eszközöket is fejleszteni kellene, különösen a, az együttműködés, a, az emberbaráti segítségnyújtás, az európai fejlesztési alapokat is fejleszteni kellene, és ugyanakkor támogatni azokat, akiket az éhség űzel otthonról, és ilyen menekült tábort képeznek. És ugyanakkor nagyon fontos lenne hangsúlyozni azt is, hogy mennyire fontos figyelmet fordítani a legsérülékenyebb csoportokra, a migránsok közül, tehát a nőkre és a gyermekekre, és meg kell bizonyosodni arról, hogy semmiféle diszkriminációnak nem esnek áldozatul, tehát hogy ők is hozzáférnek a munkaerőpiachoz, a gazdasági és a szociális jogaikat tiszteletbe tartják, a gyermekeket pedig védeni kell, és nagyon fontos, hogy ők és hozzáférjenek az oktatási rendszerhez. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, és remélem, hogy hamarosan folytatni tudjuk ezt a vitát. Köszönöm a plenáris ülésnek, köszönöm a bizottságnak is a hozzászólást. Köszönöm valamennyiüknek. Most pedig áttérünk a következő pontra, eszmecsere Peter Fejt úrral, az EU koszovói különleges képviselőjével két perc szünetet kérünk. Thank you. Thank you, Mr. No, grazie a lei, cara collega Buona giornata. Salve. Grazie molto, thank you very much.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Folytassuk a következő ponttal. Ahogy már bejelentettem, itt egy eszmecseréről van szó Peter Fejt úrral, az EU koszovói különleges képviselőjével. Engedjék meg, hogy üdvözöljem Fejt urat, aki gyakori vendég szakbizottságunknál, és mai jelentése, jelenléte arról tanúskodik, hogy Koszovó nagyon érzékeny szakaszt él át, hiszen december 12-én választásokat tartanak ott, miután, ez az első választás, miután az ország egyoldalúan kinyilvánította függetlenségét. Ahogyan tudja, a parlament választási megfigyelő missziót kíván küldeni a területre, ez is jelent, hogy, jelent, Mm, kifejezése jutatja, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a választást. Köszönetet szeretnék tehát mondani önnek, Fejtúr, valamennyi segítségnyújtásért, amelyet a bizottságunk rendelkezésre bocsájt szakértelme révén. Szeretnénk tehát megismerni ezt az országot, és anélkül további időt vesztegetnénk, a bevezetésre meg is adom önnek a szót. Thank you very much, Mr. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés az számomra, hogy megint itt ülhetek szakbizottságuk előtt az ön vezetésével, és személyesen is hálás vagyok. Az Európai Parlamentnek azért a szoros közeli figyelemért és támogatásért, amelyel a koszovói fejleményeket figyel, illetve támogatja az EP. Az Európai Unió különleges képviselőjeként elmondhatom, hogy helyi partnereink Koszovóban érzékelik az Európai Parlament támogatását, és érzékelik ezt az érdeklődést, és ez az európai hangot úgymond erősíti. Kaznicsi megbízott elnök személyesen meghívta az Európai Parlament elnökét a küszöbben álló választások megfigyelésére. És örülök annak, hogy hét európai parlamenti képviselőt fogadhatunk hivatalos delegáció formájában a szavazás napján. Ez rendkívül fontos üzenetet hordoz arról, hogy az Európai Unió támogatja a demokratizálódás folyamatát Koszovóban. És a delegáció értékelése nagy súlya esik majd latba a térség egészében, és az állampolgárok szemében is. Ugyanakkor a múlt heti vá, Ulrika Dunacek múlt heti látogatása, aki jelentéstevő az Európai Parlamentnek Koszovó tárgyában is fontos üzenet volt. Közös útunk során a prezentni romokat és múzális területet meglátogatva megfogalmazódtak azok a támogatásról, illetve a szükséges bírálatról szóló szavak, melyek kitértek olyan területekre is, mint a kulturális örökség védelme, a kisebbségi jogok védelme, melyek kulcsfontosságúak az európai értékek szempontjából, amelyeket igyekszünk meghonosítani, illetve támogatni. Lunacsak asszony látogatása lát, nagy érdeklődéssel kísérte a koszovói közvélemény és a sajtó. Lunacsak asszony járt Észak-Koszovóban is, ezzel bemutatva az Európai Parlament azon vállalását, hogy minden koszovói közösség mellett kiálljon. Elnök úr, a jelenlegi időszak láthatólag jelentős fejleményeket hozott Koszovóban és annak térségében. Például a előrehozott választások kiírása, az Európai Bizottság országjelentése, a vízum könnyítés, illetve vízummentesség, valamint arra vonatkozó folyamatos erőfeszítéseink, hogy a Szerbiában közben adott tárgyalásokat előre vigyük. Mindegyik ö, aktuális kérdés rendkívül fontos európai szerepet is jelent Koszovóban. Hadd kezdjem azzal, hogy beszámolok a választásokról, mely a koszovói politikát meghatározó fejlemény. A koszovói közgyűlés felosztatása után korai választásokat, előrehozott választásokat írtak ki december 12-ére. Ez az első általános parlamenti választás, melyet az új koszovói intézmények szerveznek, illetve írtak ki. Azért is fontos ez a választás, ez a választások, mert fontos lehetőséget kínálnak arra, hogy bemutassák, megerősödött a demokrácia Koszovóban. Annak ellenére, hogy rövid idő állt rendelkezésre erre, a választásokra való felkészülés jó úton halad. A tájékoztatási kampány is elindult. Hangsúlyoztam több alkalommal, mennyire fontos részt vennie minden közösség tagjának. Hivatalom több civil társadalmi projektet támogatott, melyek célja az, hogy növeljék a választásokon való részvételt a kisebbségek, a fiatalok körében, vagy akár a vakok körében. Az EULEX és a KFOR is szorosan részt vesz a biztonsági tervek, vagy biztonság tervezésében együtt a koszovói rendőrséggel. Az EBESZ is nagyon fontos munkát végez, a Központi Választási Bizottsággal együttműködve, felkészülendő a választásokra. De az EBESZ mandátuma révén a magát a választások napját nem fogja meg, megfigyelőkkel kísérni. Hivatalom pedig egy diplomáciai ö, választási megfigyelési projektet támogat, több mint száz diplomata és ö, hivatalos képviselő vesz ebben részt saját személyzettel, pristinai szervezetek, nagykövetségek és a térségben működő más nagykövetségek részvételével. Szeretném kifejezni hálámat a tagállamoknak, mert azért, hogy támogatták e törekvéseinket. Nagyon pozitívak voltak tudnilik az EU koordinációs szerepét illetően. Ez további jel, jelzés Koszovó felé, a koszovói demokrácia mellett való Európai Uniós kiállásról. Nagy várakozásokat fűzünk az önök delegációjának jövőbeli, közeljövőbeli látogatásához is. Várakozásom szerint a következő kormány legalább két koszovói albán párt koalíció lesz majd, és valószínű, hogy, hogy koszovói szerb képviselők is lesznek a kormányban. Ha ez lesz a, a következő kormány összetétele, akkor ez jó válasz lehet a nagy kihívásokra. A párti, pártvezetőknek címzett üzenetemben világosan fogalmaztam, a következő kormány tiszta kormány kell legyen. Őszintén szólva, ahogy tudjuk, Koszovó és a, általában a koszovó vezetők egyfajta imás problémával küzdködnek. Koszovó uh, megítélése nem jó ezt, ezzel foglalkoznunk kell. A kormánynak nem csak tisztának kell lennie, hanem szakértőnek is, mert nagyon sok súlyos kihívással kell szembenézni. Ezek egyik a szociális, társadalmi, gazdasági helyzet. Súlyos volt a. Nagyon lassú a gazdasági növekedés, amelyet főleg a közberuházások tartanak életben. Ezek túlzottak már ezek a közkiadások a munkanélküliség a térségbeli átlag kétszerese, a háztartások bevétele kicsiny, a szegénység nagymértékű. Mindenek meg kell változnia. A következő kormány feladata, hogy javítsa az üzleti környezetet, a vállalkozási környezetet és a beruházások feltételrendszerét. Ez pedig szerkezetváltást igényel az energetikában, a bányaiparban, távközlési ágazatban. És körültekintő, fenntartható államháztartási politikát kínál, kíván ez meg, és mindenek előtt a jogállamiság tényleges megerősödését. Tiszta, szakértelemmel bíró és hiteles kormányra van szükség, új felhatalmazással, és ez azt is jelenti, hogy jó feltételek teremtődnek Koszovó kapcsolatrendszerének építésében is az Európai Unióval. Itt a fő hangsúlyt arra kell fektetni, hogy az EU úgynevezett egyszerűsített párbeszéd, de hogyan alakul Szerbiával. A választások azt is jelentik, hogy, hogy a választások utánig nem várható, sőt a jövő év elejéig nem várható, hogy e- a Szerbiával való tárgyalások beindulnak. Ám meg vagyok győződve arról, hogy Koszovó készen áll ezekre a tárgyalásokra. Brüsszel és Washington, Brüsszel és Washington közötti jobb megértés nagyobb önbizalmat adott a koszovói vezetőknek ez irányban is. A koszovói kormánynak folyamata kapcsolatban ugyanakkor komoly fenntartásai is vannak. De elfogadták a vörös vonalakon túl, mármint mitből nem engedhetnek, azért kék vonalakat is, azokat a témákat, amelyek, amelyekben engedhetnek, ahol megalapodásra van szükség, amely témák, amelyek révén javítható az állam működése olyan területeken is, ahol jelenleg elakadtak a dolgok. És előrelépést várható olyan területeken is, ahol Szerbia kulturális, társadalmi és gazdasági kapcsolatai révén, mármint Koszovóhoz fűződő kapcsolatai révén, ezek, ezeket a nem hivatalos földalatti kapcsolatokat ö, legálisá teheti, és ezzel javíthatja az előlépést. A előrelépésre van lehetőség. Az ország számára meghatározó kérdés, és ez a nemzetközi közösség szempontjából is fontos, Észak-Koszovó kérdése. Hatalmas kihívásokat látunk itt, Ám szeretném felhívni a figyelmüket arra az észlelhető előlépésre, amelyet a koszovói szerbek játszanak az ország egészében. Csak tavaly merült fel annak lehetősége, hogy az Iba folyótól délre nem működne önkormányzat, illetve nem akarnak részt venni a szerbek az állam működésében. Ez volt az tavaly a feltevés, hogy nem fog működni mindez, holott most kiderült, működnek az önkormányzatok, együttműködnek az állami szervekkel. Persze ez nem teljes körű és nem tökéletes együttműködés, ám pozitív jelzés arra, hogy Koszovó jó úton halad. Arról, azokról, a, a köt, azokról az elkötelezett polgármesterek beszélek, mint Srebrenica és Srebce polgármesterei, akik nagyon nagy kihívásokkal kell szembenézzenek, mégis ö, önkormányzaikat működtetik Koszovóban, és gondolnunk kell az átlag szerb szavazóra is. Ért megkérdetni velük, hogy milyen szerepet játszanak ők az ország jövőjében. Hétfőn találkoztam egy új szerb politikai csoportosulás vezetőivel, akik részt vesznek a választásokon. És ők azt jelezték, hogy a szerb részvétel általában növekedni fog. Koszovó északi része is változóban van ugyanez az, ugyanez az átalakulás, amit délen láttunk, északon is lehetséges lesz. Nem lesz azonban könnyű és gyors folyamat ez. Vannak olyan észak-koszovói szerbek, akik politikai szinten részt akarnak veszni, ám őket erőszakos eszközökkel elhallgattatják azok, akik egy stagnáló politikai helyzet fenntartásában érdekeltek. Vannak olyan észak-koszovói szerbek, akik gazdasági szinten szeretnek kapcsolatba lépni a koszovói állammal, ám azon bűnözőkkel kell szembenézenek, akiknek érdeke a jogalamiság gyenge szintjének fenntartása. E szembenézéshez bátorságra van szükség, és elkötelezettségre, és egy olyan koszovói kormánya is, amely képes kezet nyújtani ö, szerb kisebbségei felé, szóban is, meg, meg tettekkel is. Az észak-koszovói embereknek tényleges demokratikus lehetőségekre és gazdasági lehetőségekre van szüksége, amelyek jelenleg nem bírnak. Nem várható az, hogy mindenki egyik napról a másikra azonnal részt vesz a választásokon majd. Ám az nem tűrhető el, hogy gránátokat dobálnak, dobálnak azokra, akik részt vennének, illetve éjszaka fenyegető hívásokkal próbálják a polgárokat elriasztani a részvételtől az önök szakbizottsága a párhuzamos, koszovói párhuzamos állami struktúrák kiépítése ellen szólalt fel. Én üdvözlöm ezt a nyilatkozatot az AFET részéről. A vallási és kulturális ügyek továbbra is figyelmem középpontjában állnak. És örömmel mondhatom, hogy vannak a csendes előrelépésnek jelei itt is. Részben az Európai Uniós közvetítő, Tomoszkopoulos görög nagykövet személyének betudhatóan, aki nagyon aktívan lépett fel a területen. A szerb ortodox új párt, pátriárka kinevezése megfelelő biztonsági a koszovói rendőrség biztosította e rendezvény biztosítását. Tehát az Eurlex erőivel együttműködve Nos, ez a közös fellépés, ez pozitív üzenetet hordozott. E történelmi és bizton, történelmi kegyhelyek átadása a koszovói rendőrség kezébe az Eulex részéről jól halad. Amikor Lunacsak asszonyal ott jártunk, akkor bátorító híreket hallottunk arról, hogy a szerbek visszatérnek a városközpontba, és újra éled a, az ortodox szerb közösség, az ottani vallási vezetők segítségével, illetve a, a, a papok visszatértével, szerzetesek visszatértével. Az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszik itt, és az EU várakozások és értékek kell, hogy legyenek Belgrád szemben és Pristinával szemben is a azok a, az ígéretek, amelyekben biztonság, a gazdasági lehetőségek, a politikai lehetőségek biztosíthatóak, az észak térségben is, ahol jelenleg ezek nem működnek. Az EURLEX, ez a jogállamiság missziója úgy tűnik előbb-utóbb megfordítja a helyzetet itt is. A szélesebb körű nemzetközi közösség erőfeszítéséről is szót kell ejtsek, melyek révén olyan projektekhez biztosítanak hozzáférést, amelyek a gazdasági társadalmi fejlesztést teszik lehetővé az észak-koszovói térség állampolgárai számára. Ezen túl hangsúlyoznom kell, hogy a helyiek, helyi lakosokkal való megbeszéléseink, beszélgetéseink alapján érzékelhető, hogy azok, még azok is, akik nem bizonyosak Koszovó függetlenségében, százszerzelékig biztosak abban, hogy maguknak és családjaiknak biztonságot akarnak az EU által elősegített párbeszéd segítheti a normalizáció folyamatát, és segítheti az előrelépést Észak-Koszovóban is. Elnök úr, nagyon bölcsen mondották, hogy a párbeszéd folyamata Szerbiáról és Koszovóról, illetve a két állam Európai Unió felé örülépéséről szól. Mind a kettő összevethető, összevethető lépésekre kell sarkalnunk, még akkor is, hogyha az ut utuk különböző szakaszán járnak, mármint Koszovó és Szerbia. Ám ingyen nincs semmi, és nem könnyűek ezek a lépések. Az Európai Bizottság friss országjelentések Koszovóval kapcsolatban realista kiegyensúlyozott értékelés volt. Jelen súlyos, fontos előrelépések történtek az állami igazgatás decentralizációjában, a kisebbségi jogok figyelembevételében és a rendvédelem, a rendőrség felépítésében. Ugyanakkor vannak olyan fontos területek, ahol nagyon sok munkára van szükség még. Például a korrupció elleni harc, a bíróságok erősítése, és a sajtószabadság teljes biztosítása terén. Pristina is nagyon fontos tanulási folyamaton megy át a vízumkönnyítés vagy vízummentesség ügyével kapcsolatban. Az ezzel kapcsolatos párbeszéd nem a jó magaviselet jutalma. Vannak nagyon konkrét technikai követelmények. Koszovó most kezdi megérteni, hogy az Európai Unió tagállamok közössége, ahol tényleges gyakorlati jellegű aggályok fogalmazódnak meg, mármint a tagállamok részéről. Ám meg, meglep, Pristina meglepetéssel és csalódottsággal vette a vízummentesség ügyének halasztását. A nemzetközi közösség a Nemzetközi Bíróság döntését követően a függ miszerint a függetlenségi nyilatkozat nem sértette a nemzetközi jogot, ezt jobban figyelembe kellett volna vegyük. A koszovóiak úgy gondolják, hogy a folyamatos akadályok fenntartásával kapcsolatos eh, toleranciájuk, eh, az, hogy elfogadják azt, hogy a jogállamiságot nem, nem eh, érvényesíthetik, ez valamiféle jutalmat érdemel, szerintük ők más elbánásban kell, hogy részesüljenek, mint szomszédeik, ezen toleranciájuk miatt. Egy jelenlegi felmérés alapján azok a koszovói polgárok, azoknak aránya, akik úgy mondják, az Európai Unió örömmel látja őket, 10%-kal csökkent. Jól kell látnunk, hogy mi a veszély annak, hogy túl sok helyet hagyunk a, a, a csalódottságnak és a nacionalizmusnak. Nem szabad megengednünk azt, hogy elszigeteltnek érzik, magukat a koszovóiak, hogy egyfajta stagnálás álljon be. Ahogy a Balkán más részein itt is látható, hogyha az Európai Unió világosan fogalmaz, ösztönzői világosak, és a, a lakosság érti, hogy miben állnak ezek, akkor lehet előrelépni. Ha úgy gondoljuk, hogy érdekünket szolgálja, tehát a tagállamokét is, meg az EU közösségét is, hogy stabilitás és előrelépés jöjjön létre Koszovóban, akkor érdekünkben áll az is, hogy pozitívak és pragmatikusak is maradjunk egyúttal. Remélem, hogy anélkül, hogy alásnánk szélesebb körű elveink érvényesülését, tovább is keresjük a lehetőségeit annak, hogy Koszovót közelebb hozzuk a térségbeli és európai keretek közé. A kereskedelem jó példája lehet annak, ahol is a fejlődés mindenki számára hasznot hozhat. Koszovónak, a térségnek, és a, a mi azon törekvésünknek is, hogy a, a ö, segélyektől tovább léphessünk a beruházások felé. És fontos, hogy Koszovó exportja, a koszovói exportok előtt álló akadályokat is leépítsük. Mi az európai család körében fenn kell tartsuk koherens és konzisztens üzeneteinket. Világosan kell fogalmaznunk, amikor bírálunk Koszovóval szemben, ám világosak kell legyünk akkor is, amikor ígéreteket fogalmazunk meg. Mert Koszovó két millió polgára nagyon szorosan figyelemmel kíséri ígéreteinket is, meg bírálatainkat is. Elnök úr. Koszovó már nem biztonsági kérdés, hanem fejlesztési kérdés kormányzati, gazdasági, társadalomfejlesztési ügy. A választások után gazdasági fejlődést és európai fejlődést várnak majd az ott élők. Azt javaslom, hogy álljunk készen arra, hogy ebb, ezt, ebből profitálni tudjunk. Ez Koszovó is, meg az EU érdeke is. Az, hogy az EU legyen Koszovó legfőbb partnere az előrelépésben. Továbbra is meg vagyok győződve a felől, hogy Koszovó képes arra, hogy siker történet legyen az Európai Unió szempontjából, és az is lesz. Köszönöm, hogy meghívtak. Megtiszteltetés volt ez. És hadd köszönjem meg azt is, hogy figyelemmel kísérik továbbra is Koszovó ügyét. És most várom felvetéseiket. Köszönöm. Bene, abbiamo una lunga lista di... Hosszú a felszólalók listája. Elsőként Luna csak asszonynak adom meg a szót jelentéstevői minőségében. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, meg szeretném uh, köszönni Fétónak ezt a beszédet, és minden egyes szavával teljességében egyetértek. Különösen az EU szerepét hangsúlyozta, és eh, arra is kitért, hogy mi történik ott a helyszínen jelen pillanatban. Eh, ugyanakkor köszönöm, hogy megemlítette a látogatást. Nagyon sokat eh, tanultam én is ott a helyszínen, és láttam, hogy a mecsetet is renoválják, és hogy a, a, az ortodox klap is dobrigény vagy valami ezzel hasonló üdvözleteket hall mindenütt. Tehát az a remény ébred bennem, hogy hogy olyan lesz a helyzet, mint azelőtt, tehát multietnikus jellegű törökök is vannak ott, tehát három nyelvet is hallottunk, és nagyon érdekes volt. És volt egy másik kérdés, amit ott a, a, a civil szervezetek képviselőivel megbeszéltünk, az az volt, hogy, hogy dokumentációs filmeket is bemutatnak, és volt ott egy régi mozi, amit már a jugoszláv idők óta zárva tartottak, és most ott is filmeket fognak bemutatni, és Ön is említette, hogy a város története szempontjából nagyon fontos lenne, hogy ezt renoválják, ne pedig egy újat építsenek, és nehogy lebontsák és, és parkolóvá alakítsák a, a régi mozihelységet, úgyhogy remélem, hogy elmehetek majd ebbe a régi moziba, és meg is nézhetek egy filmet a legközelebbi látogatásom alkalmával de hát nem minden olyan könnyű, bár ez önmagába véve se volt nagyon egyszerű. Köszönöm szépen, hogy ilyen világosan bemutatta, hogy a vízum kérdéssel kapcsolatos tárgyalások tovább folynak, és ezek az EU-Koszovó tárgyalásoknak az egyik lényeges kérdését képezik. Az a tény, hogy mi történik a koszovóiakkal akiket aki mind, mindinkább különítik az ottani fiatalokat, és mert december 15-től kezdve ők lesznek az egyetlenek, akik nem utazhatnak vízummentesek. Intett az elnök úr, hogy fogjam rövidre a, a mondalomnak. De minden esetre az az érzésük ott, hogy ö, kettős mércével mérünk, és ezt ö, el kellene kerülni. Éppen azért felszeretném tenni a következő kérdést. Van-e újabb hír azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a, a tanácsban. A, a belga külügyminiszter is ott volt, és azon kívül az új elnökség feje is jelezte, hogy ezt valahogy a különböző országok közvényelményeire kell bízni, őket kell meggyőzni erről, és gondolom, ez Monstrum majd beindítja újra ezt a vízummal kapcsolatos párbeszédet. A választásokra vonatkozóra köszönöm, hogy ilyen világosan elmondta, hogy a következő kormány tiszta kormány kell, hogy legyen. E, nagyon e, sok az aggodalom azzal kapcsolatban, hogy e, hogy lesznek olyanok, akik a holt lelkek személyazonosság igazolványait használja fel ilyen célok, szavazási célokra Eh, és így tovább. Eh, tehát ön eh, nagyon világosan szólt jelen pillanatban, és a választási megfigyelő bizottság szempontjából is nagyon fontos ez az Európai Parlament részéről, de Pisztinában nagyon fontos, hogy világos legyen, hogy különösen a, a, az úgynevezett vagy veszélyes helyeken, ahol is csalás volt a, a, a szavazások alkalmával, hogy nagyon közelről, árkus szemekkel fogják ezt követni, és mindent meg fognak számolni, mindenek utána fognak nézni, és ez nagy hatással lenne a leendő kormányra, mert nyilvánvaló lenne az EU szerepe ilyen tekintetben, és az új Tárgya Baratákovics listája például és vannak nagyon, vannak nagyon sokan fiatalok, akik Európa felé tekintetnek, akik okvetlenül be fognak kerülni a parlamentbe, vannak olyanok, akik nagy Szerbiára tövek, törekszenek, elnézést kérem, hogy ezt hagyják ki. Kisebb Szerbiáról van itt szó, nem nagyobbról, mondja a szónok. Tehát nagyon helyesen mondta, hogy nem szabad, hogy úgy érezzék, hogy kirekezték őket, mert ebből kialakul a nacionalizmus és ugyanakkor az energia kérdésről is beszélnek, ugyanis állandó jelleggel szennyezik a levegőt, rengeteg hamuval például, és éppen ezért van egy újabb terv, vállal, ugyanis a, a világbank kezében van most ez a kérdés, mert sokkal jobb lenne mégiscsak a, a, a, az atomerőmű tisztában működne, mint a jelenlegi rendszer. Az EULEX haladott, találkoztam Demoniak úrral, aki ennek az új vezetője, az az érzésem, hogy elkötelezett, sokkal inkább talán, mint az elődje, nagyon aktív, és hat taggal működnek, hat tagos stábbal, akik ott is laknak Észak-Koszovóban. Azt is említette, hogy vannak is szerbek északon, akik szavazni akarnak, de kérdés, hogy a belgrádi kormánynak mi a véleménye a szerbekkel kapcsolatban, akik ott élnek Észak-Koszovóban, mert nek, én, nekem vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban. Köszönöm, Kukán úr kap szót. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a Fajt úrnak a helyzet elemzését jelenleg Koszovóban. Nagyon igazságosan, objektíven, tisztánlátóan elemezte a helyzetet, és ugyanakkor hálával adózom annak a munkának is, amit ott végez, mert ez egy nagyon nehéz és felelősségteljes munkakör. Egyetértek a jelentéstevővel és önnel azzal kapcsolatban, hogy a legfontosabb kérdés az EU és Koszovó között éppen a mag a a vízummentesség létrehozása, mert minél hamarabb megkezdjük a párbeszédet, ezzel kapcsolatban annál jobb, mert senki se tagadhatja azt, hogy a koszovóiak ellen tulajdonképpen ugye hátrányos megkülönböztetés történik. Tudom, hogy nagyon nehéz, tudom, hogy problémákat vet fel, de mindenképpen szükséges lenne, hogy valamilyen formában előre lépjünk ott, mint ahogy ön is említette, a politikai helyzet jelenleg Koszovóban a választások előtt igen nehéz, igen bonyolult, és lehet, hogy még bonyolultabb lesz, és még eh, komplikáltabb lesz. Új politikai pártok jelentek meg, belső fejlemények is vannak a hagyományos pártok kebelében, és mindez tovább bonyolítja a helyzetet. Több kérdést szeretnék feltenni ezzel kapcsolatban. Először is, hogy hányan fognak szavazni, valójában, a sok a spekuláció ezzel kapcsolatban, de ön mit gondol a kampányra alapozva, hogyan látja, hogy valójában hányan járulnak majd az urnához. És ugyanakkor a szerb részvétellel kapcsolatban, hogy a raportőr is feltette a kérdést, ön már kommentált ezzel kapcsolatban bizonyos fokig, de szeretném tudni, hogy hogyan látja az esetleges szerb részvételt a koszovói intézményekben és eh, még egy kérdés, amit nem igazán eh, tudom pontosan, hogy hogyan lehetne fejezni, talán nem lesz nagyon eh, diplomatikus, de jobb, hogyha most tesszük fel ezt a kérdést, mint később, és ennek a kapcsolata van a választások szabályszerűségével, voltak ilyen diplomáciai ellenőrző csoportok, remélhetőleg az Európai Parlament is képviselteti magát ott, de ugyanakkor tudjuk, hogy mi a helyzet a a hagyományos megfigyelőkkel, ők nem lesznek ott, a nemzetközi megfigyelők nem lesznek ott a helyszínen akkor nem tart-e attól, hogy ugyanaz történik Koszovóban, mint Albániában? Tudjuk, hogy Albániában milyen nehéz volt a helyzet. Tehát mi az ön vélemény ezzel kapcsolatban, és hogy lehet garantálni, hogy nem ez fog történni? Mert teljességében egyetértek önnel, hogy a, a választások után Koszovónak olyan kormányra lesz szüksége, amelyik majd teljességében a helyzetre koncentrál, ami jelen van az országban. Tehát, hogyha bármilyen vita vagy, vagy veszekedés alakulna ki majd a kormány és az ellenzék között, akkor természetesen ez jelentősen rontaná a helyzetet, ártaná a helyzetet, és éppen ezért most kellene megoldani ezeket a kérdéseket. Tehát olyan kormányra van szükség, amely kizárólag és teljességében az ország helyzetére koncentrál, és megtalálja a megoldásokat, például a munkanélküliségre, és mindazokra a problémákra, amelyeket ön említett. Foglalkoznak-e már ezzel, és az Ön véleménye szerint milyen javaslatokkal lehetne előállni ilyen tekintetben? Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Jó, magam is szeretnék egy kérdést feltenni. Az országban a jogszerűség helyzetére vonatkozóan tudjuk, hogy mennyire fontos a bűnözés hatása a társadalom különböző rétegeire, nem csupán a koszovói társadalomról van itt szó, tehát itt arról van szó, hogy a bűnözés a politikába, a gazdaság irányításába is beszivárog, és illegális magatartásformák alakulnak ki ennek következtében. Szeretném tudni, hogy mi most a helyzet a múlthoz képest, és az utolsó kérdésem a szerb közösség magatartása a választásokkal szemben volt a részvétel, vagy van-e probléma a választási kampányok levezénylésében az ő részükről. A következő felszólaló Pancéri kolléga. Köszönöm, úr. Nem. Köszönetet mondok önnek, és nagyon helyesen mutatta be a helyzetet, de ez semmiképp se csökkenti kétségeimet azt illetően, ami most történik Koszovóban. Az a benyomásom, hogy az előrehaladási folyamatok túlságosan lassúak, mind gazdasági, szociális szempontból, mind pedig a jogállamiság szempontjából, valamint a bűnözést illetően, valamint a politikai és az igazságügyi hatalom elválasztásától. Az észak-koszovói kérdés Nos, ott nagyon-nagyon lassú az előrehaladás, és egy rendkívül nehéz helyzetben vagyunk. Amit mondott, és ebben egyetértek önnel, ez egyébként annak a gyümölcse is, annak a magatartásnak, ahogyan a koszovói lakosság most Európára tekint, hiszen nagyon erős a szkepticizmus az Európai Unióval szemben, és ez a nacionalizmus jelenségeit erősíti. A probléma az, hogy talán van egy olyan magatartás, és ezzel kapcsolatban szerettem volna megismerni az ön véleményét. Egy ellentmondásos politika van itt Európa részéről Koszovával szemben. Láthattuk az összes jelentést, hogy összesen öt olyan tagállam van, amely nem ismeri el Koszovó függetlenségét. Véleményem szerint túlságosan nagy figyelem irányul a vízumokra. Ez egy fontos kérdés, de talán ez ö, kontradiktorikus lehet. Persze nagyobb nyitottságra van szükség, de a hatékony politikákat is követelnünk kell Koszovótól, a koszovói hatóságoktól. A kérdésem a következő. Nem tudom, hogy ön egyetérte velem, természetesen nem kell túlságosan szkeptikusnak lenni, de három kérdésem lenne. Az első, a pozitív célkitűzések között, amelyeket Lady Ashton tűzött ki, sokan azt mondják, hogy pozitív célként lehet leírni, hogy a koszovói, illetve a szerb hatóságok közötti konfrontáció csökkent. Nos, ami az eszmecserék megnyitását illeti, ez nyilván kedvező mindkét ország számára, de most van egy olyan gondolat, amely egyre inkább felülkerekedik, azaz az, hogy Szerbia Koszovó jövőjétől függetlenül hamarabb is csatlakozhat az EU-hoz. Azt hiszem, hogy ez most már elérkezett Pristinába is ez a vita, de ez mindenféleképpen problémákat jelent Koszovó előrehaladása szempontjából. A második kérdés. Nemrégi belátogatást tettem amikor az önkormányzati választások zajlottak Koszovóban, akkor ö, megállapíthattam, hogy nehéz a különböző résztvevőket összhangba hozni, így az EU-t, a NATO-t, a különböző együttműködési szereplőket, és úgy tűnik, hogy itt sem történt nagy előrelépés, továbbra is különböző beavatkozások vannak, Noha jobb lenne a beavatkozások egységességét elős, erősíteni. És végezetül szeretném megismerni a véleményét azt illetően, hogy ezek a politikai választások, amelyek remélhetőleg a legnagyobb átláthatóság jegyében zajlanak, nos, ezek kedvező jelzést küldhetnek-e majd a tekintetben, hogy a politikai ö, szereplők, akik megnyerik ö, ezeket a választásokat, felelősebben járnak majd el Koszovó jövőjét illetően. Utolsó felszólaló Lizek kolléga. Dziękuję panu ambasadorowi za to bardzo takie spójne i uporządkowane sprawozdanie. Köszönöm szépen a, a nagykövet úrnak ezt a rendkívül ö, érdekes, jól felépített eh, előadást. Eh, engem több eh, kérdés érdekelne, az egyik politikai, másik gazdasági jellegű. Elmondaná-e, hogy mi a jelenlegi politikai és gazdasági kapcsolat Koszovó és a szomszédos országok között? Már említette a szerbekkel való kapcsolatot nyilvánvaló okokból kifolyólag, ez még mindig nehéz, de mi történik a többi szomszédos országgal, elsősorban Albániával? És a második kérdés pedig megint most gazdasági jellegű lesz. Amit a gazdasági helyzetről elmondott, eléggé pessimista, eléggé sivár képet nyújtott ilyen értelemben. Említette a beruházások szükségességét, és lengyel rendőr tisztek töltöttek egy kis időt Koszovóban nem régen, és azt mondták, hogy azt se tudják, hogy egyáltalán hogy tud működni ez az állam, miből élnek egyáltalán, mi a, a nemzeti összbevétel, honnan származik. És éppen ezért kérdés, hogy valójában miről van szó, hogyan tud az ottani gazdaság egyáltalán megélni. További felszólaló Tennok kolléga. Uh, Mr. President. Uh, Elnök úr, és a külön megfigyelők, különleges megfigyelőknek szeretném elmondani, hogy én is voltam Koszovóban, én is a megfigyeléseket tettem ott, és előre is jeleztem, hogy mi fogott történni, de természetesen ez más lapra tartozik, de most a Montenegróra utalva, és egyéb szomszédos országokra utalva, mert most mind jelentős, jelentős nevű szólok hozzá, mi történik, mi, milyen nyomást tudnak helyezni a kormányra, olyan értelemben, hogy a, a különböző egyéb közösségek visszatérhessenek Koszovóba, akiket onnan tulajdonképpen el elmenni kényszerítettek. Tehát szeretném tudni, hogy milyen specifikus lépés történik a három említett közösség érdekében. Un altro intervento, bene. Más nem kér szót? Nos, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a szakbizottság tagjainak a kérdéseiket, és a támogatásokat is, természetesen széles körű támogatásokat. Megpróbálom úgy megszerkeszteni a válaszaimat, hogy röviden a különböző címszavak alatt tudjak válaszolni, és ezeket már beazonosítottam az előzetes előadásomban hogy elsősorban a szavazásokra, a választásokra koncentrálunk. Volt egy jó, jó csomó kérdés, amelyik erre vonatkozott, hogy milyen kimenet lesz a választásoknak, milyen eredménye, és azon kívül milyen helyzet áll majd elő a választások után, mit tesz majd a kormány politikai prioritások értelmében, érdekében, és mi történik a gazdaságra, és azután a visszatérünk a vízum kérdésre. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy olyan üzeneteket küldjünk, hogy árgus szemekkel fogja a nemzetközi közösség figyelni ezeket a választásokat. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor hozzá akarom tenni, hogy az Egyesült Államokkal szorosan össz, együttműködünk, és jelentős forrásokat bocsátanak a rendelkezésünkre megfigyelés szempontjából. Mindent összevetve a, a helyi ö, ö, nem ö, NGO-kat is ideértve, civil szervezeteket is ideértve, az Európai Unió, az amerikaiak, az NDI, mindenki hozzájárul ahhoz, hogy kb. 5000 ember érkezzen eh, meg a eh, különböző választó állomásokra, hogy ott eh, megvizsgálhassuk, hogy mi történik. Nem csak a, ott leszünk jelen, hanem az urnák szállítását is megvizsgáljuk, és ott leszünk, amikor a számlálás történik, és természetesen a, a panasz tevő eljárásokra is oda fogunk figyelni. Tehát már eleve, és a fellebezési lehetőségekre egyaránt, tehát már eleve elemezzük, hogy hogyan készülnek fel a választásokra, hogy a jogi keretet tiszteletben tartják, és az én elmenyomásom a szakértők től hallottak alapján az, hogy pozitívan ítélik meg a helyzetet. Egy dolgot ki szeretnék emelni, az az, hogy a szavazó listák ö, ö, sajnos nem kerültek felfrissítésre, ö, egyrészt, mert ö, ö, nagyon gyorsan hívták össze ezeket a választásokat, és nagyon sokkal többen szerepelnek ezeken a listákon, mint a hányan valóban ott élnek ebben az országban. És ennek az lesz a hatása, hogy ö, ö, jóval alacsonyabb ö, lesz majd a ö, szavazók száma, tehát a statisztikákkal összehasonlítva nagyon sokan elhaláloztak, és ezeket tulajdonképpen kihúzták a listáról, de még mindig nem pontos a kép és a lista, és éppen ezért nagyon nehéz, hogy előre elképzelni, hogy 50% vagy annál magasabb lesz majd a, a szavazók száma, ebben az esetben ez pozitív lesz, tehát nagyon sokban függ ez az időjárástól is, mint mindenki tudja, de ugyanakkor teljesen világos, hogy ami a szerb szavazókat illeti, jelentős számot várhatunk a folyó déli partjáról, és úgy gondoljuk, hogy legalább annyian, mint őt a tavaly az önkormányzati választásokon, sőt, sokkal többen lesznek majd ott, mint a 2007-es lehetősági választásokon. És ugyanakkor, ami a szerbek szavazását illeti északon, most már sajnálatos módon megjelent ez a bolykottálásra való felhívás az ottani polgármesterek részéről. Szerintem ez helytelen, ez egészségtelen, az EU nem ezért küzd, remélhetőleg ezzel mindjárt egyetérnek, és a Tadics elnök úr el is mondta, a, az egyik csúcs találkozón, hogy remélte, hogy, hogy Prisztinában kialakul a párbeszéd, és valójában mi a helyzet ott a helyszínen? Hát természetesen ott minden az állampolgároktól függ, nem pedig a kormányoktól. És ez nagyon fontos és az Európai Unió nagyon világos álláspontra helyezkedik ilyen értelemben, hogyha demokratikus változást követelnek az állampolgárok, ebben az esetben Észak-Koszovóban, akkor semmelyik kormánynak se szabad ezt akadályoznia. Remélem, hogy ezzel egyetértenek. Tehát ilyen szempontból északon csalódást látunk, ezt várhatjuk, és ugyanakkor az Észak-Koszovval való kapcsolatok tükrében látjuk, hogy új politikai pártot is létre szeretnének hozni ott, és háromszor is kézigánátokkal támadták már ennek a vezetőjét, a családját is, és a házát is megtámadták. Ez nem elfogadható, és ezt okvetlenül kell változtatni nem szabad, hogy csaljanak a szavazatokkal, de nem szabad, hogy a koszovói albánok politikai beszédeket mondjanak, akik, és pedig úgy, hogy előre jelzik a csalásokat, még mielőtt bármi is megtörténhetett volna, mert tartunk attól, hogy akkor valóban esetleg így lehet, és hogy ugyanakkor ez helytelen irányba tereli a az egész folyamatot, és ugyanakkor a politikusok ígéreteket tettek, holott tökére nagyon jól tudták, hogy ezeket nem lehet betartani, emelik a fizetéseket 30 vagy 50 százalékkal, hát ez nagyon szép lenne, kívánatos lenne, de egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, különösen a koszovói költségvetésből erre nem telik Mindent összevetve a szavazásokra való felkészülés szempontjából minden időben zajlik, és semmi jel nem mutat arra, hogy szabálytalanságokat követnének el, de természetesen figyelembe véve azt, hogy a másik legnagyobb az LDK párt, most már e, erőre kapott az új politikai vezetés következtében. Az az érzésünk, hogy a politikai e, kampány most már egyensúlyba e, kerül, és akkor természetesen előfordul, hogy megnövekszik a esetleg szabálytalanságokra irányuló lépéseknek a száma, vagy az ilyenfajta kívánságoké de minden esetre semmi kétségem nincs az iránt, hogy a legmagasabb nemzetközi normáknak fognak eleget tenni a szavazások során, és hogy az önök delegációja ezt világosan fel tudja majd mérni a lehető leggyorsabban a szavazás lezárta után. Most pedig szeretnék az új kormány tevékenységeire rátérni. Mivel kell majd foglalkozni ennek az új kormánynak? Hát elsősorban gazdasági területen. Ugye a gazdaságot úgy látom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha az előnyeket ki tudnák használni. Ott például óriási tárház létezik fiatal blokk szempontjából, akik, akik hajlandók bekapcsolódni a gazdasági rendszerbe, a fizetések szintje alacsony, természeti kincseik is vannak Koszovónak, és ugyanakkor érceket találunk ott például, és ugyanakkor földrajzi szempontból is jól helyezkedik el Koszovó, úgyhogy semmi ok nincs arra, hogy lehetetlen lenne Koszovónak és az ottani gazdaságnak a megfelelő növekedési szintet elérni, például olyat, amit máshol látunk Európában, de ehhez idő kell. A privatizációt is tovább kell léptetni, a az elem, a villany áram termelés szempontjából, és természetesen a környezeti hatásokat is figyelembe kell venni, ugyanis ott van a Koszovó A, tehát a régi erőmű, amit be kellene zárni a következő években, és remélhetőleg a privatizáció majd olyan tranzakciókhoz vezet, amelynek keretében új, modern Koszovó C elnevezésű létesítményt fognak építeni. Ugyanakkor a régióban milyen kapcsolatokat látunk Szerbiával már szó volt a kapcsolatokról, Albániával közös kapcsolatok lesznek, gazda, szoros kapcsolatok a gazdasági szempontból, Albánia fontos partner ilyen szempontból, támogatja is Koszovót sok szempontból, politikai szempontból is, hogy növekedjen az elismertsége világszerte, ugyanakkor elég sok kereskedelmi kapcsolat is E, létezik, e, de nagyon gyakran e, illegális természetű kapcsolatok, és ezekre a műveletekre is nagyon oda kell figyelni. Emberek is haladnak ott az egyik területről a másikra, és természetesen a koszovóiak és az albánok között megint csak útlevére van szükség, az albánoknak csak útlevélen lehetne Koszovóba beutazni, a vízum kötelezettségen túlmenően, ha csak a kérdést nem sikerül megoldani. Egyetértek azzal az észrevétellel elnök úr és a Ponciáris úr megfigyelését is, megjegyzéseit, és ideértve, hogy a szervezet bűnözés és a korrupció igen magas szinten van ott, de nem szabad eltúlozni ezt a helyzetet. Nem csak Koszovóban van ilyesmi, sajnálatos módon máshol is megtaláljuk a régióban, és természetesen a jogállamiság misszió azt jelenti, hogy közel 2000 ember foglalkozik ezzel állandó jelleggel, ellenőrzi, követi, tanácsokkal látja át a, jogi, a jogrendszer, tehát a bírákat és a rendőrséget. Természetesen a bíróságokat sürgősen meg kell erősíteni, de haladás létezik. Ez egy óriási befektetés az Európai Unió szempontjából, és természetesen nem csak az ottani intézményeket kell bírálni állandó jelleggel, ugyanakkor mi azt is tudjuk, hogy a legnagyobb CSDP misszió, az EULEX igen jelentős méreteket öltött, és az állandó párbeszéd a misszió vezetőkkel arról szól, hogy, hogy szorosabb követést, kutatást léptessenek életbe, és hogy a, a, a bűnözőket fogják el, büntessék meg, és legyenek proaktív módon jelen, és nagyon fontos, hogy az EU-lex szemmel láthatóan működjék Koszovóban, és a felső vezetés már lépéseket tett az Eurex részéről éppen ebbe az irányban, és ennek én nagyon örülök. Természetesen az euroszkepticizmus továbbra is jelen van, mint ahogy Alpanzer úr is jelezte, és mint ahogy az előzőkben elmondtam, itt nem arról van szó, hogy ö, ö, tehát két 10%-kal csökkent a bizalom, tehát most már nem 70, hanem 60%-os a bizalom Európa iránt Koszovóban, de nem szeretnénk ezt a csökkenő tendenciát továbbra is látni ott a helyszínen. Végezetül a vízum kötelezettséggel kapcsolatban én nem szeretnék semmi olyasmit mondani, Eh, ami oda vezetne, hogy én tulajdonképpen átlépném az én saját szakterületemet, nem vagyok kifejezetten kompetens ezen a területen, de meg vagyok győződve arról, hogy mindenképpen továbbra is egybehangzó üzenettel kell előállnunk. Néha az egyik biztos egy dolgot mond, és azután valaki más egészen más. Egy belügyminiszter ezt mondja, ugyanannak a tagállamnak a külügyminisztere pedig valami egész más. Tehát ez tovább bonyolítja a helyzetet, és az európai perspektíva nem okvetlenül automatikus, nem okvetlenül egybehangzó, és ez megint csak oda vezet, hogy állandó jelleggel változnak ezek a jelzések Európa részéről, és talán ennek is tudható be a bizalomcsökkenés Európa iránt ott a régióban a, a kérdésfeltevő sajnos elhagyta a termet, de a, a romák és az egyiptomiak ö, ö, ottani helyzetéről ö, ö, szólt, ö, de ő vannak olyanok, akik kénytelenek ö, ö, visszatérni, de minden esetre integrációs tervek léteznek a kormány ö, ö, részéről, ezeket megtárgyalták a bizottsággal, és ö, megállapodás is született a bizottsággal azzal kapcsolatban, hogy az ottani intézmények eleget tettek a, a követelményeknek ilyen szempontból. És az a tény, hogy kényszer alatt, illetőleg önkéntesen visszatérhessenek oda az emberek, komoly problémát vet fel, mert nincsenek gazdasági lehetőségek, munkahelyek ott a területen, és a romák különösen sérülékeny és érzékeny helyzetben vannak ilyen szempontból. Én viszont az EU részéről és a további felelősségei köreim figyelembevételével és a, a, a nemzetközi együttműködés segítségével azt mondhatnám, és az Egyesült Államok megfigyelőit is ide venném, hogy mi minnyáján állandó jelleggel olyan tanácsokat adunk, hogy a kisebbségek jogait mindenképpen tartsák tiszteletben, és én prioritásként kezelném ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Szent Stíva. Köszönöm szépen rendkívül érdekfeszítő és részletes beszámolóját, és várjuk a következő találkozót önnel, hogy beszámoljon Koszovóban a legújabb fejleményekről. Még egyszer köszönöm. I, I, I want just say hello. <laughs>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 Bene, eh, allora... Nos tehát, Monika Louise Makovej eh, jelentése a moldovai eh, megfigyelő misszióról. november 28-án zajlottak ott a választások, és a parlamentünk egy választási megfigyelő delegációt küldött oda, négy képviselő részvételével békésen zajlottak a választások, nagy versengés volt, és alapvetően megfelelt a választás a nemzetközi, illetve európai sztenderdeknek. A delegációt Makovej asszony elnökölte, aki nagyon kedvesen elfogadta azt a felhívást, hogy a következtetéseit megossza itt velünk. Tessék! Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Múlt vasárnap az Európai Parlament moldavai köztársaságban a lőrhozott választásokat figyelte meg, négy képviselő járt ott. Nagyon köszönöm képviselőtársaimnak a részvételt, meg a titkárságnak a támogatást, segítséget. Nagyon szoros menetrendet kellett tartanunk. 31 szavazóhelységet néztünk meg, Kisinyovban is, meg, meg a Gagauz térségben is, a Nyesztertől nyugatra más térségekben is. Először is beszámolnék az eredményeinkről. Szabályos, átlátható, méltányos, profi módon megszerzett választásokat láthattunk. Ez előrelépés a legutóbbi választások óta. A köztelevízió és rádió kiegyensúlyozott volt a kampány során, a választási bizottság is nyílt volt, jó szakmai színvonalon működött, a bizottság minden ülése, a, a, a sajtó, a civil szervezetek és az érdeklődők meghívásával, részvételével működött. A, egy jó kampány is folyt a részvétel növelésére, mint állampolgárokat felhívták, hogy vegyenek részt, kiragasztottak plakátokat, és, és a sajtóban is, vagy a médiumokban is felhívták a polgárokat a választásra a centralizált elektronikus választási regiszter, amelyet az ENSZ szerelt, vagy hajtott végre, jól működött a választások során. A részvétel magas volt, 60%-an volt. Magasnak ítélhető ez, tekintve, hogy az elmúlt 18 hónapban már három parlamenti választás zajlott le ebben az országban. Mégis ilyen sokan mentek el. Körülbelül 60 ezer ember pedig külföldön szavazott. Ez is magasnak ítélhető szám. 20 politikai párt indult, 19, és 19 független jelölt, 38 összesen tehát. Nagyon hosszú volt tehát a, a szavazólista. Egy méteres csíkon szerepeltek a résztvevő pártok, illetve jelöltek. A szabálytalanságok elvétve, elszigetelten voltak észlelhetők, nem volt ez más, mint, mint más országokban. A második gondolatom a közös felmérés az EBSZ és a parlamenti képviselők közös találkozójával beszéltük meg az eredményeket Toninho Picula úrral, illetve az Európa Tanács közgyűlésének képviselővel Indexár úrral, valamint az EBSZ tisztviselőjével, valamint a többi parlamenti delegáció vezetőjével is elég nehezek voltak a tárgyalások. Végül megállapodásra jutottunk egy kompromisszum tárgyában, és ebből egy közös nyilatkozat is lett. Ám azt megemlíteném, hogy ezek a megállapodások a választási szabály megválasztása miatt adódtak, amelyek hat hónappal a választások előtt 2010. júniusban alakultak át, 5-ről 4%-ra vitték le a küszöböt, és a, megengedték, hogy a, a tanulók az iskolában szavazzanak, ne kelljen hazamenni a saját választókörzetükbe. Ezek voltak tehát a választási törvény fő módosulásai. A parlamenti helyek eloszlása is ö, megváltozott egy arányos rendszertől egy, egy egyszerű felosztó, elosztási rendszer irányába. Tehát minden olyan párt, adott szavazatok, amelyek nem mentek át a küszöbön, a 4%-os küszöbön, felhasználásra kerültek arányosan a bejutott pártok között egyenlők kvóták alapján. Mindegyiknek egy-egy-egy maradékelv alapján, tehát nem a méret alapján osztották fel. Tehát a kis pártok, akár legyenek azok ellenzéki vagy kormányzati a pártok számára ez igazságos volt. Egyik lehetséges módja ez a, a választási rendszer kialakításának. Ugye a lényeg az, hogy a, a, hogy a, a leadott, az emberek által leadott szavazatok tükröződjenek a parlament összetételében. Főleg abban volt egyet nem értés, hogy a, a velencei kód szerint, e, ez csak egy, az csak egy cikk szól erről a kérdésről, mi szerint a választási törvény módosítása nem történhet egy évvel a választások előtt, azon belül. Ez a szabálytalan választásokról szóló rész, az előrehozott választásokról, meg politikai válságról miatt előrehozott választásokról nem esik szó. Ezért mi az Európai Parlamenti Delegáció körében azt nevetet valódtuk, hogy ugye már három szab- választás történt másfél év alatt, plusz egy népszavazás, tehát egyfajta politikai válság érzékelhető, ezért hogy itt nem a napi politika menetét látjuk, hanem választ kellett adni egy politikai válságra, ezért volt megengedhető szerintünk ez a módosítás. Nem a választási törvény módosítása. Nem sokan vannak itt jelen, de azért elmondom, hogy az Európa Tanács két levelet küldött ki, a Velencei Bizottság és a, a közgyűlés elnöke néhány hónappal ezelőtt. Ezek a levelek alapvetően arról szóltak, hogy ezek a módosítások behang csengennek az európai hagyományokkal a választások tekintetében, tehát ezek a választás, választójogi törvénymódosítások nem körülbelül akadályt a demokratikus választások előtt. Magyarán elevek révén az Európa Tanács is kimondta, hogy elfogadja ezeket a változásokat, ezért volt furcsa a többi parlamenti közgyűlésben dolgozó képviselő álláspontja. Ők ugyanis azt mondták, a kezdeti, a, a, meg, a ismer, ismerkedő találkozónkon, hogy a kommunista párt kezébe adunk érveket majd, hogy megtámadják a választások eredményét, ha megengedjük, hogy e módosítások bevezetése kerüljenek. Hát ez nem történt meg, de hát be számot akarok adni erről a egyet nem értésű, illetve ezzel kapcsolatban mi álláspontunkról. Végül is kompromisszumra jutottunk, megint csak kiegyensúlyozottnak értékelhető, minden vélemény tükröződik benne. És most a harmadik részről szólnék, talán a legfontosabbról, a választások eredményéről, és arról, hogy mik a következő lépések. A választások eredménye az, hogy 101 mandátum van, ebből 42-t a kommunista párt, a többiek, liberták, demokraták, demokraták, tehát az európai integráció mellett álló koalíció 59 mandátumot kapott. Ez többség, kormányt alakíthatnak, de ahhoz nem elég, hogy államelnököt válasszanak. Moldáviában a parlament választja az államelnököt, ehhez 61 szavazat szükséges, kettő hiányzik a kormánykoalíciónak informális tárgyalások már folyamatban vannak, persze formálisan azonban hivatalosan nem kezdődtek az erre vonatkozó tárgyalások. Fontos. Ugye elnök nélkül is működik egy ország, ha van kormánya. Ám fontos, hogy az elnöki poszt betöltése kerüljön, mert az alkotmány kimondja, hogyha a parlament kétszer kudarccal jár az elnök kinevezésében, akkor újra kírják a választásokat. Ezt mindenki el akarja kerülni. Mindenki stabil kormányt akar, amely végre intézkedéseket hoz, elindítja az ország reformját és a demokráciát erősíti. Eston asszony, Füle úr, az amerikai nagykövet, mindenki ott van, mindenki nyilatkozott a, a kormány támogatásáról, beszélt, tájékoztatom folyamatosan önöket majd a dolgok menetéről, meg a tárgyalások uh, eredményéről. Köszönöm a figyelmet. Kolléga Andrikiene. Köszönöm. Andrikiene kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és litvánul fogok beszélni. Moldovában har, a harmadészben folytak le olyan választások, hogy az Európai Parlament részéről egy megfigyelő misszió lehetett jelen, és ez volt a harmadik eset, tehát hogy én is megfigyelhettem a választásokat, és össze tudom hasonlítani, és következtetéseket is tudok levonni belőle. Tehát Múlt vasárnap demokratikus választásokat figyeltem meg. Akár minden EU országban ugyanúgy folynak le a választások, mint ahogy Moldovában láttam. Minden választó körzetben, állomáson egy, jó jól megszervezték a választásokat, nagyon sok megfigyelő volt, körülbelül ezeren voltak, mindegyik állomáson, és minden esetben 10-12 megfigyelő figyelte azt az ezer szavazót. A moldovai állampolgárságnak 60%-a valóban szavazott is, és azt láttuk, azt tapasztaltuk, hogy lehetőség nyílt arra, hogy televíziós programok és rádióprogramok során is véleményt lehetek nyilvánítani, és ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy 3600 helyi megfigyelő volt, és 600 nemzetközi megfigyelő. A 600 közül csak négyen jöttek az Európai Parlamentből, csak négy az Európai Parlamentből, és éppen ezért úgy érzem, hogy nem volt elégséges a figyelem, ami ebből kiderült Modova iránt, mert a, a, a tanács 30-at küldött, az EU tagállamok küldtek különben is a megfigyelőket, de a véleményem szerint a parlament küldöttségének sokkal nagyobbnak kellett volna lennie, annál is inkább, hogy már létezik egy partnersági, partnerségi és szomszédsági program, és ott, és 2009 óta ugyanakkor még csak elnök helyettesünk van, ott, és éppen azért fel szeretném hívni mindazoknak a figyelmét, akiknek lehetőségük nyílna Moldovába ellátogatni, vagy küldeni megfigyelőket, hogy tegyék meg. És ugyanakkor mi arról is beszéltünk, hogy nincs elég lehetőség arra, hogy a külföldön élő moldovaiak szavazzanak. Most már 75 helyen lehet szavazni, külföldön is, 30 különböző országban a, ők is szavazhattak, és ki is használták ezt 28 ezeren szavaztak Olaszországban és Romániában, több mint 9000 Spanyolországban, 3500 Oroszországban, és így tovább. Moszkvában, Prágában, Párizsban pedig e, nem is volt elég szavazó cédula, holott, de, de azért szavazhattak e, papíron, mert sosem gondolták volna, hogy ilyen sokan kívánnak majd az urnákhoz járulni. Ami a választások után elvált helyzetet illeti, a misszió vezetője már említette azt, hogy mi következik ezek után, és hogy elnököt is kellene választani. A négy párt talán megállapodásra jut, még nem tudjuk, hogy mi. A liberális sok e, esetleg a kommunistákkal szerveznék ezt meg, és mindazok, akik modalmán élnek, remélik, hogy pozitív kompromisszum alakul majd ki, és hogy az ellenzéki párt is konstruktívan tudjon működni, és ennek érdekében szeretnénk lehetőségeket nyújtani nekik is, hogy ezzel is elősegítsük az európai integrációt. Buzek elnök ellátogat Moldovába jövőre, és ez pozitív hatással lesz majd a ottani konszenzus kialakulására. Megérdemlik a, a, a ottaniak a stabilitást, és a nemzetközi pénzalap is jelezte, hogy nem olyan, nem akar olyan kormány támogatni, amelyik csak egy, egy évre, egy évig fog kormányozni. Stabil kormányra van szükség, hogy a reformok életbe léphessenek. Köszönöm szépen, Patson úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a asszonynak. Nagyon érdekes és kimerítő beszámolóját a delegáció útjáról, meg arról a munkáról, amelyet kifejtett a parlament nevében. André Kéne asszony megemlítette, hogy ez nem volt nagy delegáció, ám ami, ami hiány szenvedett mennyiségben, az nem okozott minőségbeli hiányt. Ez látszik a jelentés. Szeretnék gratulálni a moldáv kormánynak, mert egy jól megszervezett, választást szervezett meg, és megerősítette azt a választást, amit az emberek hoztak. Egyrészt figyelemre méltó, hogy alig egy évnyi kormányzás után, meglehetősen viharos kormányzás után az európai integráció melletti koalíció mégis sikerrel járt, sőt növelte parlamenti helyeinek számát, a kommunisták megvesztettek helyeket. Ám az is világos felhatalmazást mutat, hogy az emberek tovább szeretnék vinni az európai integráció folyamatát. Látszik ez a választásokon. Sajnálatosak azok a nyilatkozatok, melyeket Füle biztos és Eston nőtett, mi miszerint kár, hogy nem világosabban vált ez láthatóvá. Értem én a a demokratikus Európa, Moldáv demokratikus pártok vezetőinek frusztrációját, nagyon nehéz helyzetben vannak, tudnulik valószínűleg nem tudnak elnököt választani. Ám ugyanakkor az az üzenet, amelyet az Európai Uniónak üzenne, a, a kommunista párt részvétele bármi módon, Filac úr, hogy bárki, már más kommunista pártvezető részvétele a kormányban, ez bizony hideg választra találna ebben a házban is. Nem örülnénk annak, hogyha a kommunisták kormányzati szerepet kapnának bármiképpen. Az a folyamat, miszerint a keleti szomszédság politikával érintett országokat közelebb szeretnénk hozni az EU-hoz, ez a folyamat, mint a elakadt volna az elmúlt hónapokban. Sokan attól féltek, hogy a moldavé választások ellenkező eredménnyel járnak, mint ahogy jártak. És erősítik azt a gondolatot, miszerint Kelet-Európa számára az EU már nem olyan vonzó, mint korábban volt. Szerencsére az Európai Integrációs Koalíció erősebben jött ki a választásokból, mint ahogy elkezdte azt, a parlamenti helyek számát tekintve is, ezért az általunk megfogalmazandó Moldáviának címzett üzenet az, hogy a legfontosabb az, hogy az ország érdekében dolgozzanak együtt, ássák el a csatabárdot. Ha, ha nem elég világosan fogalmaznak a felek, akkor az üzenetek az Európai Integrációs koalíció számára ugye azt kell legyen az üzenetünk, hogy e, kétszerezzék meg erőfeszítéseket, hogy az európai integrációs program érdekében mozgósítsák az embereket, és akár fordulnak megint az emberekhez, a választókhoz, és szereznek még nagyobb támogatást. Remélem, hogy ez üzenet megy majd, és frakcióm nevében, amely nem tudott részt venni ugyan a delegációban, szeretném megköszönni a megfigyelőink munkáját, amely szerintem a házunk hírnevét erősítette. Your last intervention, Mr. Schulz, please. Utolsó hozzászóló Schulz úr. Én is szeretném szeretnék jelentéstevőnek és az Európai Parlament megfigyelőinek köszönetet mondani ezért a rendkívül informatív és kimerítő jelentésért, és ennek alapján tudjuk, hogy Moldovában korrekt választásokról van szó, amelyek megfelelnek európai sztenderdjeinknek. Ami erősebben érdekel, és ebben a kérdésben ezt a kérdést szeretném felvetni, hogy milyen politikai hangulat uralkodik most az országban, hiszen egymást követték a választási kampányok, ez a helyzet megkeményedéséhez egyre erősebb polarizációhoz vezetett, vagy pedig az a készség ismerhető fel, hogy az egyes felek egymás irányába mozdulnak el, és a kompromisszum készség erősödik, hogy ebből a padhelyzetből, ebből a válsághelyzetből amely az ország szemére egy bénuláshoz vezetett ezekben az utolsó hónapokban, hogy ebből a helyzetből kiussanak. Tehát több mozgás várható, ezután a választás után vagy továbbra is erősek lesznek az ellentétek. Ms. McAvey, you have the conclusion. Kovai asszonyi az árszó. Köszönöm. A kampány során úgymond támadások érték. Tehát politikai támadások érték a feleket, a politikusokat, ami egyébként szokásos a kampány során. Tehát a, a, a, a polarizáció nem volt erőteljesebb, mint kampány során, során máshol is szokásos. A köztelevízió kiegyensúlyozott volt, az összes civil szervezet, amely egyébként nagyon kritikusan fogalmazott, rámutatott erre, hogy a, a közmédiumok normálisan működtek. Ami a kilátásokat illeti, úgy tűnik, van lehetőség arra. Tehát feltételezem, hogy a három fél, tehát a demokratikus pártok koalíciója hoz létre kormányt, megvan a többségük hozzá, ám hogyha el akarják kerülni a következő előhozott választásokat és elnököt akarnak jelölni, akkor valamennyi, valamilyen szinten tárgyolni kell a kommunistákkal, és valamit engedni, valamit adniuk kell cserébe. Ebben egyetértek Grammel, hogy az Eston asszony és Füle úr üzeneteit kapcsolatban, amit mondott, minden politikai partot fel kell hívni arra, hogy működjenek együtt, találják meg a, a módját az az üzenetünk lényege. Azt is szeretnénk, ha világos támogatást élveznének a demokratikus erők, ugyanakkor meg kell találják a módját, hogy, hogy megoldják a politikai helyzetet. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük mindezt, és lássuk, hogy mi lesz a lényege e megegyezésnek a kommunistákkal, milyen tényleges jelentése lesz és tartalma ennek a megegyezésnek. Nincs további felszóló, mindenkinek köszönetet mondok az együttműködésért.